Okay, colleagues, come... Ah, akkor elkezdhetnénk, kollégák. Akkor a bejelentésekkel kezdeném. A koordinátori jelentés előtt informálnám önöket, hogy négy év titkársági munka után uh, megválik tőlünk. És egy új kihívást választott magának, a együtt döntési egységhez megy át, igazol át. Ugye János nagyon sok mindennel foglalkozott itt a mi körünkben, Tudom, hogy nagyon kemény, munkás, és szeretném mindannyiuk nevében meggratulálni, hogy az új helyén eh, sok szerencse érje. Biztos, hogy még találkozunk vele, mert hiszen a, úgy tűnik, hogy a parlament és a tanács nem gyakran értenek egyet, tehát találkozunk vele, és köszönjük még egyszer a munkáját. Ami pedig a koordinátorok jelentését illeti, Az egyik a statisztikai adatszolgáltatásról lesz szó az egyikben, és eh, ez a közúti eh, szállítással kapcsolatos, ez az én jelentésem. A másik pedig az integrált eh, tenger hajózási politikával kapcsolatos EPP jelentésről lesz szó. A 2009 2009-es általános EU költségvetési zárszámadásról lesz vélemény az EPP részéről. Azután a különféle ügynökségeknek a zárszámadása. Ez együttesen lesz kezelve egy véleményben. Az ALDE részéről kapjuk ezt a véleményt. Az Európai parlament és bizottsági anyag a háromkerekű, illetve négykerekű biciklik engedélyeztetéséről. Nos, itt egy raportőri kinevezésről lesz szó, és úgy döntöttünk, hogy nem adunk véleményt. Egy, dönt, egy döntésről a TNS által fel ajánlott közszolgáltatások ügyében, azután lesz egy jelentés a <clears throat> harmadik országokra vonatkozó utas névsor listáknak az átadásáról. Nem tudjuk persze, hogy milyen jelentés születik erről a polgárjogi a albizottságnál, tehát ennyit a különféle jelentésekről, illetve a véleményekről, és várom a neveket ezzel kapcsolatban, a jelentkezéseket. A következő az a transport prioritások, és a koordinátorok döntése alapján meghívjuk Hága asszonyt, Gyuri elnökét, illetve a raportőr Polaidót a novemberi ülésünkre, és eh, akkor el kell január, januárra el kell fogadnunk On comitology, the standing rapporteurs on comitology inform the coordinators on the draft for future referral. És um, azután a légi közlekedési személyállományra vonatkozó új szabályokról van szó, például pilóták, amatőr pilótákra és másokra vonatkozik ez, és Gudru úr, amikor ő lesz az IATA-nak az el, új elnöke lesz az IATA-ban, tehát akkor ezt vele meg kellene tárgyalni és a koordinátoroknak továbbadtam Kolicek úr kérését, hogy hogy a vitorlázó repülők egy, egy adott vitorlázónak az ausztriai júniusi balesetével kapcsolatban foglalkozunk ezzel az ügyel, azután a tentének a jövőbeli finanszírozása, koordinátorok meg vitatták a finanszírozási lehetőségeket, és majd november 30-án térünk el vissza, miután a frakciókkal egyeztettünk. Az egyéb ügyek, az Eurovinyet raportőr egy rövid elemzést adott a politik, ezzel kapcsolatos politikai megállapodásról, és elmondta, hogy a belga elnökséggel további elemzésre lesz szükség eh, az első parlamenti olvasat alapján. És amikor a raportőr eh, előrelépés könyvel el, akkor eh, erre mandátumot kérünk. A nemzeti parlamentekkel kapcsolatban a koordinátor úgy döntöttek, hogy a novemberi ülésükön esetleges együttműködési témákat fognak körüljárni, amely témákban 11-ben a nemzeti parlamentekkel együttműködhetünk. Azután egy, egy rendkívüli ülést tartunk november 16-án a koordinátorok, tehát addigra kell felfrissíteni a fekete listát. Azután a polgárok aggóráját eh, január 26-27-ére eh, napoltuk el egy pozíciós eh, anyag. Októberre kellett volna elkésni, de ezt januárra elhalasztottuk. Azután figyelmeztetek mindenkit, informálják a koordinátorokat, hogy a Skipol látogat, a Skipol delegációba kijelentkezik, az, az, az összes TRAN bizottsági tag elvben jogosult részt venni a delegációban, és megfigyelni a, a testszkennereket, illetve általában a biztonsági helyzetet. Na most küldünk a bizottságnak is egy levelet, Nevezetesen arról van szó, hogy február 24-én egy hatástanulmány kell közzetenni. A csődbe menő, vagy csődbe ment légitársaságok ügyében ö, meg, megkérdeznünk, hogy ez a hatástanulmányal hogyan áll a bizottság hiszen február ennek kész kell lenni. Lichtenberger asszony a zöldek részéről felvetette a Strasburgi utazás problémáit, majd visszavesszük, a, amikor, tehát amikor a jövő évi plenáris kalendáriumunk megvan, akkor térünk erre vissza. A PPE közölte velünk, hogy a, vulkán, a vulkáni hamu krízisre vissza kell térni egy utólagos ellenőrzés formájában, és hogy mit kell. Tehát ezt a következő koordinátori ülésre meg kéne határozni, hogy ez hogy milyen alakotó. Nem tudom, hogy valakinek még van-e hozzátenni valója. Ha nem, akkor köszönet. Igen. az is felmerült, hogy amikor Sipolból visszatérünk, van egy, egy mini parlament, hát háromra visszaérünk. Igen, mert hogy, hogy gyakorlatilag a szavazásra vissza kell érnünk. Rendben vagyunk? Akkor folytassuk. Következő pont a Európai Közösség és Kanada közötti a polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás aláírás és megkötése és az ezzel kapcsolatos jelentés. Itt, uh, itt szavazás van. Először egy tesztszavazást, próbaszavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Igen, mindig van egy kerékkötő. Lezárom. Bocsánat, nem halljuk. Igen, majd óra után jelentkezel, fiacskám. Nagyon bonyolult szavazási listánk van ma délelőtre, akkor kezdjük el a szavazást. Nincsenek módosítók, csak egy végszavazás lesz. Tika asszony jelentésére megnyitom a szavazást. Mindenki leszavazott? Lezárom. 29-0 ellenében elfogadtuk. Kramer azt mondja 30-ra jön ki, tehát gratulálunk távollétében is Tikau asszonynak. So we've got a 10 minute break now. Most akkor 10 perc szünet között 9.30-ig. Akkor következik a következő napi rendi pont, ahol Pais asszonynal és Oliviera úrral lesz egy eszmecsere. Tehát 9.30 előtt szíveskedjenek visszaérni. Okay, colleagues. Kedves kollégák! If we can take our... Kérem foglaljanak helyet, mert el szeretném magyarázni, hogy hogyan is próbálkoznék levezetni ezt az ülést. Meg szeretném kérni a TNT e e koordinátorokat is, és vagyis Pejsz asszonyt és Valente urat, hogy először ők szóljanak hozzánk, úgy 10-10 percben, és megígérem, hogy nagyon szigorúan fogom mérni az időt, ugyanolyan szigorúan, mint ahogyan a hozzászólásuk idejét. Aztán jönnek majd a kérdések, aztán első körben a koordinátorok és a többiek is, ha lehet minél több képviselőnek szeretnék szót adni. Úgyhogy először a két koordinátor, aztán önök kapnak szót, és aztán jön az válaszadás lehetősége. Ugyanígy fogunk eljárni ma délelőtt és délután is. Úgyhogy további késekedés nélkül a hölgyekkel kezdenénk, hogyha Valente úrnak nem bánja. És Karla Pejs szeretném megkérni arra, hogy 10 percben szóljon hozzánk, és aztán utána jön Valente úr. Right. Not actually in this no. <laughs> Uh, traffic's not been good for recent weeks. So, it's that microphone, Carla, so... Először be kellene kapcsolni a mikrofont. Carla. Köszönöm, Brian. Tisztelt képviselők! Hogyha arról kérdeznének, hogy hogyan is működik a közlekedést itt ebben a városban, hát nem tudom, mit mondanék. Mindenesetre azzal kezdeném, hogy miért vagyok itt. Két fontos projekttel foglalkozom. A második a, Dan- a Duna. És rendkívül fontos. Ugyanis holisztikus megközelítést tesz lehetővé, és erre van szükségünk, és ezt is akarjuk. Ma, vagyis az idén a fél éves értékeléssel esik egyben, és hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen előlépés történt, azt mondhatom, hogy bizonyos tekintetben előreléptünk, bizonyos tekintetben viszont nem. Majd visszatérek erre, hogy megmagyarázzam bővebben. A célom az év elején az volt, hogy a már beindult projekteket konszolidáljam. Főleg a közös nyilatkozat fő elveivel, ami rendkívül hogy összeegyeztesse a környezetvédők, illetve a közlekedéssel foglalkozók érdekeit, a csatornákon, illetve a folyamokon. Nos, mi a helyzet a közös nyilatkozattal? Nem más, mint az, hogy arra kérjük az embereket, hogy feleljenek meg az elvárásoknak, hogy mindenki legyen ez a projekt, és minden egyes ágazatot érintsen. Ez szerintem nagyon fontos. Nos, akkor a Dunára térnék át, és Konstancánál kezdeném. Két projekt érinti Romániát és Bulgáriát. Az egyik csak román érdekeltség, a másik közös. A román projekt nagyon jól működik, ez egy ISPA projekt, most már a strukturális alapoknál tart több pénz és több idő áll rendelkezésre, és ez nagyon fontos volt. Nos, az elkövetkezendő két évszakban monitorozni fogjuk, két évszakon keresztül. Az állatok mozgását fogjuk figyelni ebben a vidék, ezen a vidéken. Bulgária és Románia a közös projektfelelős, és aztán Magyarországra kerül. Magyarországon gyakorlatilag arra van szükség, mert hogy nagyon sok volt a kormányváltás, ami megnehezíti a dolgunkat, mert mindig előről kell kezdenünk, és mindig jó néhány hónapra van szükség, hogy beledolgozzák magukat a felelősök. You're saving my life. Thank you very much. And uh, I don't like to work in a country when the government is not knowing what I'm. Uh, what nem szeretek olyan országban dolgozni, ahol a kormány nem tudja, hogy mit is csinálok. Úgyhogy várnom kell egy kicsit, hogy néhány hónapja már ö, működjön a kormány. Magyarország és Szlovákia nagyon kényes helyzetben van egymás vonatkozásában. Mindkettő akar valamit, de nem föltétlenül ugyanazt. Aztán jön Ausztria, és sajnos itt kell elmondanom, hogy néha itt ö, veszítünk, mert ö, Ausztria példaértékű volt. Nagyon szép volt ez a projekt, tájvédelem szempontjából, de hirtelen úgy tűnt egyszer csak, hogy nincs megfelelő engedély, és nekem szinte már örökké valóságnak tűnik, amióta folyik ez a folyamat, de nagyon remélem, hogy le tudjuk majd rövidíteni. Aztán jön a nehéz rész, Németország, ami pedig nagyon fontos része a Dunának, ugyanis a Rajna-Majna itt folyik a Dunába. És itt kapcsolódik össze a két terület. 2008-ban kezdtünk egy tanulmányjal foglalkozni. Van egy monitorozó csoport is, ahol minden fél képviselteti magát, környezetvédők, a hajósok, a ö, folyami szállítmányozók, És úgy tűnik hivatalosan, hogy minden rendben van, de azért nekem vannak kétségeim, Úgyhogy ezeket meg kell vizsgálnunk. A Szelenor nagyon érdekes projekt. Ott nincs környezetvédelmi probléma, legalábbis kívülről, viszont a pénzügyi részt kell oldani, nevezetesen, hogy milyen költséges lesz ez. Úgy tudom, hogy a szállítmányozók hajlandók ezt az árat elfogadni, de hát majd meglátjuk. Nagyon remélem, hogy sikeres lesz. Szelenor. Mert a Szelenor tényleg az a terület, ahol ez a csatorna felrázza a vidéket. Belgium és Hollandia készül a csatorna megnyitásának napjára, mert első alkalommal lehet majd ilyen módon szállítani északról, úgyhogy ez történelmi pillanat lesz. Köszönöm szépen, Karla. Valentin úr következik, a tengerekre térve. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. A stratégiai keretekről nem szeretnék újra beszélni, mert tavaly már utaltam ezekre, és változatlan a helyzet. Ami a kikötőket illeti, gyakorlatilag ugyanazok a potenciális lehetőségek óriásiak, és meg kell mondanom, hogy folytattam konzultációs találkozóimat az európai érintettekkel, és az elmúlt három év során valószínűleg több mint 300 emberrel tárgyaltam, tengerészekkel, üzletemberekkel, pilótákkal, tehát nagyon sok szakértővel és érintettel. Egy hónap múlva elmondhatom, hogy az összes tengerparttal rendelkező országban jártam már Európában. Nos, mik a gyakorlati eredmények? Bizonyára emlékeznek arra, hogy nagy volt az, nagy aggájaink voltak, Korábbi jelentésem ajánlásait követően a bizottsági támogatás megfogalmazta, hogy a prioritásokra kell koncentrálni. Tulajdonképpen a változásoknak köszönhetően, például a, a kísérleti programoknak is pozitív eredményeket értünk el. 14 javaslat érkezett be hozzánk a pályázati felhívásunkra, ez pedig csak nem 750 millió eurós beruházást képvisel, szinte tízszeresét a pályázati felhívásnak. Tehát gyakorlatilag a hasonló vonalak mentén folytatjuk mindezt, figyelembe véve a globális kereskedelmet, a piacokat, a hajózást, főleg a hajózás biztonságát, a kikötőket, a tenger és a szárazföld összekötésének lehetőségét, mert nagyon fontos megvizsgálni a kikötőket, az útvonalakat, Ebben a jelentésben még két további területet vizsgáltam, azokat a szakembereket, akik a szállítmányozáshoz kapcsolódnak, és ugyanakkor a geostratégiai orientációkat. Mert nagyon sok lehetőség áll előttünk, főleg figyelembe véve a szomszédos országokat, legyenek azok keleten vagy délen, illetve a Kínával való ö, jelentős kereskedelmet, hiszen az Európai Unió továbbra is a legjelentősebb kereskedelmi partner. Ez persze Kína, Szingapur, Suez kapcsolatot jelent is. A földközi tengerig terjedő vonalat. És persze ennek van emberi ö, ö, tényezője is, képzés és oktatás is jár vele. 16 ajánlást fogalmaztam meg, bár ez elég sok, de az előző jelentésekből már nyilván ismerik, majd mindjárt fel is olvasom őket. Illetve nem olvasom fel, inkább kicsit takarékoskodjunk az idővel. A kikötők infrastruktúrája, az árumozgás, a, ki, a járművek, stb. az első, mégis felolvasom. Aztán az infrastruktúrális kapcsolatok, néha csak apróságokról van szó, amelyeket figyelembe kell venni, mondjuk egy kicsi, icike-picike útszakasz, vagy vasúti hálózati rész, de vannak nagyobb horderejű dolgok is. Aztán az Interland kapcsolatok, a hiányzó láncszemek kiépítése, a harmadik intelligens infrastruktúra szolgálat létrehozása, hogy jobban figyelembe vegyük például a biztonságot, és időben léphessünk fel, ha erre szükség van. Bizonyára tudják, hogy van egy biztonsággal foglalkozó ö, ügynökség, az EMSZA Lisboni ö, székhelyel, és csak ajánlani tudom, hogy látogassák meg, mert nagyon jó európai intézményről van szó, amely már is nagyon jó munkát végez, és még kész további feladatokra is. A negyedik a különböző tevékenységek, tanulmányok támogatása, hogy jobban megértsük, mire van ennek az ágazatnak. Egyetértek, szükség van tanulmányokra. Ötödik. A tengeri kikötők közötti tevékenységek koordinálása, támogatása. Európa nagyon sok része szeretne központtá válni, ezt támogatom, mert nagy hatékonyságra van szükségünk, és ami a nagy ö, szállítmányozási központokat illeti, ö, az úgynevezett habokat, Európának hosszú a tengerparti része, és eléggé cikcakos, több mint 95 ezer kilométer hosszú szakaszon, úgyhogy szinte mindenütt vannak lehetőségek arra, hogy a közúti szállítmányozást a tengeri váltsa fel. Hatodik pont. Az oktatás is nagyon fontos, de erre nem akarok most kitérni részletesebben. Azt javasoltam, hogy az Erasmus hálózatot építsük ki ebből a célból. Úgy tűnik, hogy eddig csak három ország Európában nem küzdő gondokkal a tengerészképzés területén. Úgyhogy jó lenne, ha többiek is profitálhatnak ebből a lehetőségből. Hetedik pont. információs rendszerek kidolgozás az integrált ö, ö, ö, szolgáltatások érdekében, ez az egyablakos rendszer lenne, aminek nagyon sok jó példája létezik már. Már nagyon régóta működnek ezek, ö, általánosítani kellene ezeket, és jó lenne, ha mindenki ugyanolyan eljárást követne, az egységes tengerészeti térségben. Technológia, hajó tervezés és berendezések létrehozása, amely nagyobb biztonságot és nagyobb környezetbarát jelleget kölcsönöz ennek a szállítási formának. Meg kell szabni, hogy hány éves korig lehet a hajókat alkalmazni és használni, és a minőséggel kapcsolatban is részleteket kell kidolgozni. Oda kell figyelni a hajók teljesítményére is. A különböző finanszározási kereteknek nagyobb hangsúlyt kell adni, bár itt már beindult a munka, de jobban kellene koncentrálni. A MOSZ esetében ez már rétezik. A kohéziós és strukturális alapok, az Európai Beruházási Alap, mindenféle alapok vonatkozásával, vonatkozásában tanácsot kell adni az embereknek, és meg kell mondani nekik, hogy hova fordulhatnak. Ha egyetlen egy ügynökség foglalkozik ezzel a kérdéssel, az nagyon jó lenne. A TNT ö, útmutatásokat mindenképpen ajánlom ön figyelmükbe. És persze a TNT útmutatásokon belül ö, nyilván ö, mindig ö, aktualizálni kell a tartalmat is. Ö, ezen kívül a jó gyakorlatot kell követni, és melegen ajánlom önöknek, hogy az Euro bónusz. Euró bónusz rendszert támogassák, mert nagyon jó lenne, hogyha ez általánosan elterjedni, nem az ekobónuszt javasolnám, ami már létezik, hanem az euróbónuszt, mert ezt közvetlenül a sofőr kapja meg, és megint csak könnyítünk itt a közutak terheltségén ennek segítségével. Szerintem az euróbónusz nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet kiterjeszteni ezt a megoldást európai szintre. Persze van egy csomó problémánk szomszédainkkal. Két fajta van az észak-afrikaiak, akik túl közel vannak uh, ahhoz, hogy elfeledkezzünk róluk. Persze sok gond van ott, és persze a keleti határ, ahol megint csak nagyon sok probléma merül fel, akik viszont uh, nagyon szeretnék uh, megoldani őket. nem felejthetjük el, hogy ott is vannak kikötők, de integrált módon kell tekintenünk őket, ahogy erre már korábban is utaltam. A ö, tengeri szállítás kikötők ö, vasút kombinációja lenne a megoldás. The, the mix of uh, the a, a síntávolság ugyanis ö, nem ugyanaz mindenütt, és ö, ezeket ö, egymáshoz kell alakítani. Aztán vannak tanulmányok, a különböző üzemanyagok felhasználásával kapcsolatban, a folyékony földgáz lehetőségét Uh, uh, uh, Ott van a, széndiokszid és a... Feeding points. So we have to have a network... A és a ö, um, nitrogéndiokszid részecskékről sem, sem szabad elfeledkezni. Úgyhogy tisztább és biztonságosabb megoldásokat kell keresnünk, mint a jelenlegi rendszerek. Már a, igen, bocsánat, akkor most már be is fejezem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szükség van egy közös szállítmányozási politikára, és remélem, hogy az ajánlások közül sokat már magukévá tettek az európai érintettek, és hatékonyabb, innovatívabb európai közlekedési rendszer lesz ennek eredménye. és jobb életminőséget is biztosít ez világszerte. Köszönöm. Köszönöm szépen. Négy koordinátor és három képviselő kap szót az első körben, legalábbis ők vannak a listán. Már most nyolc felszólalónk van, mindenki négy percet kap egyelőre. És akkor kaphatunk a koordinátoroktól is még elég bőséges választ. Előre is elnézést kérek, de muszáj nagyon szigorúnak lennem, hogyha mindenkinek szót akarok adni. A néppárt részéről Gross úr kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Karla, Gallának is, és Valente úrnak is a beszámolót. Nincs sok időnk, úgyhogy csak egy-két pontra hívnám fel a figyelmet. Először is az éves jelentések. Ezeket túl későn adják ki, és ettől olyan déjà vu érzésem van. Azt szeretném kérni, vagy kérdezni, hogy ha ilyen késlekedésre kerül sor, akkor koordinátorok lehetséges volna-e, hogy egy kicsit szigorúban vegyék a határidőket. A félidős értékeléssel is nekünk is többi időt adnak arra, hogy utána dolgozzunk rajta. Aztán Karla jelentését elolvasván például országomra, Hollandiára is vonatkoznak benne dolgok. Olyan projektekről beszél, amelyeknek vannak környezetvédelmi vonatkozásai is. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy gyorsan kapjunk ezekről információt, annak érdekében, hogy gyorsan ö, rájöjjünk arra, hogy a, a, az ellentmondásokat a környezet és egyéb tényezők között hogyan tudjuk feloldani, hogyan tudjuk ezeket a problémákat megoldani. Aztán hallottam egy franciaországi rendszerről, egy új UD fizetési rendszerről, ezt hogyan tudnánk integrálni az európai szintbe? Még egy kérdés. Ez az alapok felhasználását érinti az önök területein. A második jelentésre is vonatkozik már ez a kérdés. Van pár dolog, ami számomra nem egészen világos. Van az a 85 millió a tentékre és a 60 valahány millió a Marco milyen százalékban használják ezeket fel, illetve ez a költségvetésnek mekkora hányadát teszi ki, illetve mennyi ebből a rövid távú projektekre elkölthető pénz. És az utolsó kérdésem, vannak javaslataik, konkrét javaslataik, és azt mondanám, hogy ezek nagy mértékben megfelelnek azzak a politikának, amit mi is szeretnénk itt látni a parlamentben. Most tehát az a feladatunk, hogy megtaláljuk az útját, módját annak, hogy a tagállamokat rávegyük arra, hogy integráltabb módon működjenek együtt. Ebbhez bizonyos képzési területekben beruházásokra van szükség, és emellett a kikötők és a szárazföld közötti kapcsolatot is javítanunk kell. Szerintem jó ötlet lenne, hogyha a koherenciáról folytatnánk vitát, és például együttműködnénk a regionális szakbizottsággal, akár mondjuk holnap. Hogyan tudunk konzisztensen, koherensen együttműködni európai szinten? Ez a fontos kérdés, és az önök jelentése a félidős értékelés szempontjából, az iránymutatások szempontjából is fontos, fontos számunkra, a közlekedési szakbizottságra számára is, és a hatékony kohéziós politika szempontjából is nagyon lényegesek. Rendkívül lényeges lenne mindezt meghallgatni a környezetvédelmi biztosnak is, hiszen az a célunk, hogy az európai politikák átívelően koherens legyen minden, amit teszünk. Alkadraui úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a koordinátoroknak az előadásukért, illetve azért a kiváló munkáért, amit végeztek. Pejsz asszony. a Dunával kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy Tikau asszony, ami Duna szakértünk, ma sajnos nem tudott itt lenni. Úgyhogy erről nagyon sokat nem is tudnék mondani, de Értem, meg ha jól tudom, akkor vannak bizonyos nehézségek, és, és a határidő eltolódások is, amiatt, hogy a politikai felelősök jönnek-mennek. Milyen ajánlásokat tudná megfogalmazni a jövőre vonatkozólag? Lehetne más megközelítést alkalmazni, hogy ezeket a problémákat megoldhassuk? a koordinátorok tudnának komolyabb szerepet lát, játszani annak érdekében, hogy az időpocsékolást elkerüljük? Az EU tehetne valamit, bármit ezért? Úgy tűnik, hogy azok a problémák, amelyeket említett, főleg pénzügyiek, vagy az eszközrendszerre vonatkoznak. El tudná mondani azt, hogy az útdíjakat a, hogyan fogják meghatározni. És aztán a PPS-ről is hallottunk, erről már hallottunk a félidős értékelésben is, és úgy tűnik, hogy van valami olyan fenyegetés, hogy az EU hozzájárulása csökkenni fog. Legalábbis a bizottság javaslata alapján ez tűnik valószínűnek. És ez a költségvetés csökkentése, ez további késlekedéshez, további lemaradáshoz vezethet, és káros lehet a projektek számára. Akár 33,5 millió euró is lehet ez a csökkenés. Milyen nehézségeket fog ez okozni, és mit tudunk tenni ezek ellen, és végül meg tudja erősíteni azt, hogy az összes részvevő hatóságnak megvan a politikai akarata arra, hogy folytassák a munkát, tovább lépjenek a tanulmányozás, a tanulmányok fázisából a tényleges fizikai munka irányába. Ebből a fejegyzésből, amit olvastam, úgy tűnik, hogy az ágazat nem igazán érdeklődik ezek iránt, a projektek iránt. Talán ezt egy kicsit jobban meg tudná világítani. Aztán megtenné-e esetleg azt, hogy kicsit megvilágítja, hogy milyen előrelépést tudtunk előrelépni, milyet lehetne még elérni, és hogyan reagál az Európai Bizottság az önök számos javaslatára. Már a mértékekről, tanulmányokról beszéltek nekünk, erre a bizottság adott-e valamilyen reakciót? Elnök, köszönöm, az Alda részéről Meissner asszony. No. Még egy. Köszönöm szépen. Van egy pár kérdésem, és remélem, hogy négy percbe be tudom sűríteni őket. Pejsz úrhoz intézném az első, asszonyhoz intézném az elsőt, és a Duna stratégiára vonatkozik. Azt, melyik, melyik hal típusról volt szó? A tokhalról, vagy valami másról? Nem, nem értettem az angol nevét. Sturgeon volt, ugye? Igen. Jó, akkor ez az első kérdésem. A második. Milyen eséllyel látja annak, hogy a vízi utakat hatékonyabban használjuk fel? Tudjuk, hogy ezek környezetvédelmi szempontból sokkal jobbak, mint a szárazföldi utak. És hát azt akarjuk, hogy az emberek gyakran jobban használják az, a, a vízi utakat. Németországban óriási számokat ö, emlegetnek hogyha ezt a változtatást meg akarjuk hozni, hogy ennek nagyon komoly költségei lesznek. Hogyan tudnánk egyrésztről növelni a, a vízi közlekedést, másrészt ennek a környezetvédelmi szempontjait továbbra is figyelembe venni. Hogyan tudnánk jobb logisztikát a hajózásban megvalósítani. Valenti úr említette erre, de azt szeretném kérni, hogy legyen egy kicsit pontosabb, hogy mit is lehet tenni ennek érdekében. Valenti úr a zöldebb hajózásról is beszélt. Én ezzel már foglalkoztam az integrált a hajózási politikáról szóló jelentésemben, és azt szeretném kérdezni, hogy mit gondol, mire van szükség ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a hajók általi kibocsátást aztán ismét Valente úrhoz a bürokrácia csökkentéséről beszélt, ezt mindannyian szeretnénk, de van egy konkrét példája arra, hogy mit tudunk tenni? Nagyon szép dolog általánosságban beszélni, de van-e konkrét ötlet erre? Köszönöm. Thank you for the Greens, Mrs. Lichten. Köszönöm Lichtenberger asszony a zöldek részéről. Herzlichen Dank, herzlichen Dank auch für die Berichte. Köszönöm szépen a jelentést. Először is azt mondom, hogy nagyon elégedett vagyok, amit Valentin Oliveira úrtól hallottam. Ő azt mondta, hogy különösképpen odafigyelünk a logisztikára, és a terminálokra, és a hajózási társaságokra. Ez a jó megközelítés szerintem is, mert hiszen nem tudjuk eljuttatni ha nem tudjuk eljuttatni a, az árut a vízhez, akkor nincs értelme ennek a nagy infrastruktúrának. Ami a Dunát illeti, most már világosabban látok, ugye mi magunk is e, újra foglalkozunk a dunaksztikai problémák miatt nem lehet teljesen kihasználni. Oda e, nincs elég kapacitás, hogy e, a hajóra rakjuk az árut, transferkapacitások vannak. Elsősorban ott van a probléma, hogy a, a vasutakról nem tudják átemelni az árut a hajókra. Ha megnézzük Ausztriát, persze, az, az osztrák szakaszát a Dunának, az aggaszt, hogy ugye csatornázzák ezt a részét a Dunának, de akkor utána utána mit kezdünk vele? Inkább a hajókat tegyük, a hajókat adaptáljuk a vízhez, a folyóhoz, ne a folyót a hajókhoz. Nem tudom, hogy van-e szükség kanalizálni a Dunát. Ez egy iszonyatos munka, és lehet, hogy nem fogják kihasználni. Inkább a hajókat építsük át, úgyhogy el tudjanak menni tehát ez a höz, közép és hosszú távú tervek hiányában ne vágjunk bele a kanalizációba. Ugyanakkor akkor szükség van a logisztika megjavítására, és ismétlem, hogy inkább a hajókat építsük át, és nem a, a, a Dunát változtassuk meg. Ez környezetvédelmi szempontból is az a jó. A Egyébként Európa belvízi hajózásának 80%-át a Rajna bonyolítja, ezt is figyelembe kell venni a hosszú távú tervekben és a perspektíváink kialakításában. Megint csak arról van szó, hogy a létező, meglévő kapacitásokat használjuk ki a logisztika javításán keresztül, annak az által, tehát hogy, hogy javítsuk meg az áruknak a vízpartra, tehát a folyópartra történő eljuttatását és átrakását a hajókba. Itt a szűk keresztmetszet. Straubingsbill-Hofen például, ez egy szűk keresztmetszet. Ennek a felszámolása nagyon hasznos lenne. Ne várjunk 10-15 évet, hanem minél hamarabb próbáljuk kihasználni a Duna kapacitását. Ezen kívül az eg- a Duna egész hosszát meg kell vizsgálni, hogy milyen szállítási potenciállal rendelkezik. A különböző szakaszokat meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a frakciókat hallottuk, most pedig az egyéni tagok eh, következnek. Kancsán úr szó először is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a koordinátoroknak. Úgy gondolom, hogy a hogy a tengeri autópályák és a belvízi hajózási útvonalak nagyon fontos pontok. Nem lehetett természetesen Hajk asszony nem tud beszámolni mindenről. Nyilvánvalóan még ő csak a Dunára tudott kitérni részleteiben. Most ami viszont a tengeri autópályákat illeti, ha keletre tekintünk, hatalmas lehetőségeket látunk az Adrián, a Tirén tenger is e, elérhető, Észak is elérhető, gyakorlatilag egész Európa elérhető tengeren. Politikai lag mögé kellene állnunk, a logisztika, az interop, inter interoperabilitás nem csak a kikötők között, hanem a különféle fuvarozási módok között. Ezek mind nagyon fontos. Tehát az interoperabilitás interoperabilitás itt nagyon fontos. Az ekobónuszról hallottunk Vére úrtól. Ez, ezt egy euróbónusszá lehetne szélesíteni valóban. Az a kérdésem, hogy ugye ön, ön ö, foglalkozik tervezéssel és szervezéssel. Az ön által feltárt problémák eljárásügyiek, bürokratikus vagy esetleg pénzügyi problémák, ez lenne a kérdésem. És hogyan azonosítja, és mikor azonosította ezeket a problémákat? Arról is szólt, hogy gyorsabban kell lépnünk, hogy jobb eredmények szülessenek. Az interoperabilitást minél hamarabb meg kéne valósítani, és megkönnyíteni az áruk tengerre szállítását, tehát kikötőbe szállítását. Mire gondol specifikusan, mire van szükség ahhoz, hogy meggyorsuljon ez a folyamat? Tehát ez független eh, a financiális rendszeretől, arról majd máskor tárgyalunk. Köszönöm szépen. Öcsük úr! Igen, köszönöm szépen. Egyetlen dolgot eh, kérdeznék Pejsz asszonytól. Először is köszönjük a jelentését én szociáldemokrata vagyok, Dél-Bajorországról, Straubigen, az pontosan hozzám tartozik. Pejs asszony, három-négy dolgot kérdeznék, vagy jegyeznék meg, amin el kell gondolkoznia, amikor majd döntéseket hoz a jövőben. Először is említette a monitoring csoportot. 2008-ban hívták életre, hogy tanulmányozza a Dunának ezt a szakaszát. Jól tudja, hogy a K plusz F, illetve az R&D D uh, Waterway vállalatot bízták meg egy, egy tenderezési eljárás során, a, a Rhein-Main Danube vállalatnak ez a leányvállalata, tehát ők érdekeltek a kutatás lefolytatásában, de hogyan lehet tőlük a pártatlanságot elvárni? Erre kérnék választást. Most az EON a másik kérdésem, hogy az energiagyártó, és nekik is van érdekeltségük a zsilipekben és a gátakban érdekeltek. A német törvényekben a 3-as, 3 per 6-os pont azt mondja, hogy minden ilyen jellegű kutatásnak ö, pártatlannak kell lenni, és Ramsauer miniszter úr állást foglalt a Corita Plan 80-as eh, Straubingi Project mellett foglalt állást. Másodszorban a monitoring csoport, amiről szó volt, most az R&D eh, vállalat emberei fognak ebben dolgozni, plusz minisztériumi emberek, vagyis nem várhatunk, hogy objektív módon nyilatkozzanak meg. Ők a Rajna-Duna csatorna tekintetében ők nem pártatlanok. Tehát hogyan lehet ilyen alapon a jövőbeli ö, ö, döntéseket hozni? Maga a jelentés is elfogult. Köszönöm szépen. Kérem, akik feliratkoznak a listára, ami egyre hosszabb és hosszabb, tehát én mennél többen vannak, annál kevesebb időt vagyok kénytelen adni az embereknek. Bilbao asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük Szepejsz asszonynak, és Valente úrnak is köszönetet mondok. Az én kérdéseim Valente úrhoz szólnak elsősorban. Nagy érdeklődéssel hallgattuk az ajánlásokat, de valami hiányzik számomra egyre konkrétabb módon. Azt hiszem, hogy az elemzéssel mindannyian egyetérthetünk, és az ajánlásokkal is egyetérthetünk, mert hiszen ezeken dolgozunk, és ez a jövőbe mutat ez a munka. De a kézzel foghatóságot hiányolom, hisz egy, egy globális Európa projektről van szó, ahol, amelynek szempontjából szükségesek lennének ezek az ajánlások, illetve az eddig beindult kezdeményezések. Egy példával élnék. Nem régiben jóvá hagytuk az európai vasúti folyosókat, és szeretném, hogy az ajánlások magukba foglalnák, vagy, vagy kiterjednének, kitérnének ezekre a vasúti korridorokra is, hiszen ezek is szóba jöhetnek a a tengeri szállítás szempontjából meg kéne nézni, hogy hogyan lehetne ezekre jobban ráépíteni. Azt hiszem e, ezek az ajánlások túl elméletiek, és, a már, és nem veszi figyelembe igazán a már futó projekteket, vagy a készülőben lévő projekteket. Olyan projektekre van tehát tehát olyan projektekről hallottunk, amelyek túlmutatnak sok millió euróval a rendelkezésre álló pénzhez képest. Hogyan fogjuk szelektálni a projekteket a finanszírozás szempontjából? És milyen kritériumok alapján? Tehát vajon a projektek figyelembe veszik-e a belső piac fejlődését, és odafigyelünk-e a már készülőben lévő projektekre, és azt is megkérdezném, hogy amikor arról beszélünk, hogy modernizálni kell a közlekedést, a fuvarozást, és innovatívaknak kell lennünk, vajon e, figyelembe vette-e vette -e a hajózási szektort, amely stratégiai fontosságú Európában hiszen ez szerepel az egyik a utolsó Strasburgi ülésszakon jóváhagyott projekt szempontjából is. Na most tudjuk, hogy Dél-Kelet-Ázsiából komoly a verseny, tehát ezt is figyelembe kell venni. Ami pedig az egyablakos megoldást illeti, ez is fontos, mert ez lehetővé teszi számunkra, hogy valóban európai, ténylegesen európai projektekben gondolkozzunk. Tehát én teljesen támogatom az ön elképzeléseit, de látok némi agályokat, problémákat. Meg kell győznünk az tagállamokat, hogy inkább európai projektekben, nem pedig nemzeti szintű projektekben gondolkozzanak. Ez de természetesen e, ez ügyben teljes mértékben támogatjuk Önt. Köszönjük szépen, köszönöm elnök úr. Nos, nagy örömmel tértem vissza ide önök közé, és hallottam a tengeri autópályák projektjéről, és hogy a Madeira és egyéb periférikus régiók is szóba kerülnek, ezek problematikus, közismerten problematikus régiók, és, és eh, alapvetően szükséges a közötti fuvarozás ezek számára, turizmus számára, a gazdaság számára, és egyáltalán a megélhetés szempontjából, hiszen Madeirában 25% a teljes fogyasztásunknak importból származik, és elsős, ennek jó nagy része a tengeren érkezik hozzánk. Tehát a tengeri hajózás egy ilyen régió számára életkérdés, ahogy ezt eh, nyomon követhettük az előadásából is. Azon kívül eh, az európai kereskedelem, az EU kereskedelme szempontjából is épp ilyen fontos a mm, tengeri közlekedés. Persze integrált megközelítéssel kell élnünk, és itt eh, hiszen a Madeira és az egyéb, vagy az Azori szigetek és egyéb perifériális régiókat is itt be kell számítani az európai gazdasági térségbe. Tehát ezért van szükség a kutatásokra, hogy ezeknek a perifériális területeknek a szükségleteit is körüljárjuk. Azt kérdezném, hogy miként vélekedik az Európai Bizottság attitűdjéről a az ilyen jellegű kutatások tekintetében. Köszönöm szépen. Én egy kicsit konkrétabb lennék. Oliviára úrhoz intézném a kérdéseimet. Azt az aspektust figyelembe véve, hogy a Project 21, a 21-es projekt, tehát a Tallinn Arhus projektről semmit sem hallottam a, a félidős vizsgálat, illetve felülvizsgálatban. Vajon miért van ez? Itt lehetőség lenne két projekt a össze fúzionálására a 21-es és a 27, tehát a, a baltikumi vasúti projektet össze lehetne kötni, vagyis, hogy a vasút szállítaná bocsánat, először hajóval szállítanák, majd, majd átrakodnának ö, a vonatra, ez csökkentené a környezeti károk, a CO2 kibocsátás. Lehet, hogy túl konkrét a kérdésem, de azt hiszem, hogy igen, sok nordikus országból jött, érkezett képviselő van itt nálunk. Most Gráma úr szó. Köszönöm szépen. A belvízi utakról beszélek. Igen, hallottuk, hogy a Rajna bonyolítja a belvízi forgalom 80%-át, és összeköti az északot a déllel és az Atlantikummal. És itt uh, ugye zsilip építésekről volt szó, és hagyd mondjam el, hogy Ingostattól a Fekete-tengerig végig eveztem a Dunát, és hatalmas hajókat láttam. Nagyon-nagyon kevés olyan nagy hajó van, ami az egészet távot meg akarják tenni, tehát kétlem, hogy érdemes lenne néhány hatalmas bárka kedvéért zsilipeket építeni, illetve vizem átemelőket építeni. Iszonyú pénzekbe kerül, sokkal jobb helyet is találhatnánk ennek a rettenetes pénzmennyiségnek. Ma pusztán az építőipar zsebei telnének meg, hányan fogják ezeket a vízátemelőket használni? Ezt is be kell venni a számításokba, mert ha ezt a sok pénzt beleöntjük a Dunába, akkor más projekteket kell eh, késleltetni. Ingolstadt túl lefelé mindenkit meg kell ö, győzni, hogy talán nincs szükség ezeknek az óriás hajóknak a kiszolgásáról. Köszönöm, elnök úr. Valente professzornak lenne egy kérdésem. Visszatérnék arra a témára, amelyet Tex a kollega, Texera kollega ö, foglalkozott, a szigetekre szeretnék itt koncentrálni, főleg a földközi tengeri szigetekre. Az ajánlásban nem hallottam semmiféle utalást arra kapcsolatra, ami az tengeri ö, autópályák és a szigetek között fönnáll. Úgyhogy három kérdésem lenne. Ha a konzultációk során, amelyeket eddig ö, folytattak, ö, találtak közel, kötelező kabotást. A második kérdésem, lehetséges-e, hogy az ajánlások között, amelyek a jövőben születnek meg, meg akarják majd erősíteni a szociális kohéziót, és megkönnyítik majd a szigetekkel fennálló kapcsolatokat. Harmadsorban felül kellene vizsgálni azokat a kritériumokat, amelyek alapján a kereskedelmi ö, ö, dolgozókat kizárták ebből, illetve ö, arra az arányra gondolok, amely korábban létezett. Grazie. Köszönöm szépen. Végül Ayala Sender asszonynak adom meg a szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sajnálom, de nem hallottam a két koordinátort, mert közlekedési problémákkal kellett szembenéznem, mikor be akartam menni Brüsszelbe de a tengeri autópályákra, illetve a központokra szeretnék utalni, a habokra. Valente úrnak ö, szánom a kérdésemet. Úgy gondolom, hogy a kikötőknek vissza kell szerezniük az a szerepüket, amelyre nem volt tehetőség a tenté keretén belül. Ön azt mondja, hogy északon 75%-os a terheltség, délen 25. Úgyhogy azon töprengtem, hogy talán mivel rengeteg a kikötő délen, lehetne egy úgynevezett klasztereket létrehozni. Vagy talán a probléma az, hogy nem kapcsolódnak megfelelő mértékben össze a tengerek, illetve a közutak vagy esetleg a belföldön, a szárazföldön vannak problémák, vagy esetleg a kikötők nem működnek megfelelően, talán nem elég versenyképesek a szolgáltatások liberalizációja keretén belül, nem megfelelő a személyzet, aki ott dolgozik. Tehát jó lenne, hogyha részletezné ezt a helyzetet. Aztán gyakorta utalt arra, hogy nincs megfelelő érdeklődés az ágazatban. Nem igazán érdekli az embereket a tengeri autópályák léte. Nem tudom, vannak-e tények, amelyek alátámasztják ezt? Vagy talán az az oka ennek, hogy nincs elég projekt? Nem tudom, hogy elemezték-e már azokat a projekteket, amelyek a földközi tengerre vonatkoznak, és talán esetleg a, a keresletet is meg kellene vizsgálni. A földközi tengeren vannak olyan autópályák, amelyek nagyon jól működnek, de talán az a keret, amelyen belül ez a projekt működhet, nem megfelelő számukra. Talán nem eléggé ösztönzi őket, hogy versenyképesebbek legyenek. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, köszönöm a fegyelmezett viselkedés, és hogy Lölányi asszony is hajlandó volt lemondani a kérdéséről, hogy az elkövetkezendő 15 percben a kérdésekre választ kaphassunk, és talán így megkönnyítjük a koordinátorok munkáját, így fejenként 7 és fél perccel gazdálkodhatnak. Kárla, akkor az első körjogán meg is adom a szót. Majd megteszek mindent tőlem telhető. Um, eerst even Eh, een integrale, integrale benadering. Ik denk dat met... Az integrált megközelítés keretén belül úgy gondolom, hogy a makro-Duna stratégia eh, rendelkezik ezzel. Néhány hete beszélünk már ö, eh, erről a témáról, találkoztunk négy érdekeltel Magyarországon, rámutatunk a közös feladatokra, a közutakon, a vasút vonatkozásában, a tengereken, hogy ne legyenek átfedések, hanem jobbak legyenek a szinergiák. Erről beszéltünk Magyarországon. Nos, ami a Dunát illeti, nem csak szállítmányozási útvonalként kezeltük a Dunát, hanem ökológiai rendszerként is. Aztán megvizsgáltuk például az áradások kérdését, illetve a mezőgazdaság hatását. Úgyhogy a kezdet kezdetétől fogva a Duna vonatkozásában mindent megvizsgáltunk, ami ide tartozik. Megvizsgáltuk például az ivóvíz kérdését, az energiaellátás Szlovákiába. Tehát nem csak a, a vízi szállítás lehetőségeit néztük meg, hanem a halak természetes élőhelyét is. Mégpedig ezt integrált módon, És a, Danu, a Duna stratégia segítségével ezt még inkább felerősítettük. A teljes ö, környezetet vizsgáltuk, eh, illetve azt, hogy hogyan lehetne eh, felvirágoztatni. 3000 kilométer hosszúságú eh, szakaszról beszélünk ugyanis, hogy így minden aspektus megpróbálunk figyelembe venni. Nagyon világosan kell fogalmaznunk az infrastruktúra vonatkozásában. Senki sem fog beruházni egy flottába, hogyha nincs megfelelő infrastruktúra. Ö, visszatérek itt Krémer úr ö, felvetésére. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy bizonyos időszakig használható legyen. Vannak szabályok, amelyeket tervezni kell, hogyha például évente 300 napos használhatóságot akarunk biztosítani. Úgyhogy ez a legnagyobb probléma, amivel szembe kell néznünk. Hogyha kitekintünk Európa más vidékeire, azt kell mondanunk, hogy van még tennivalónk, és nem kevés. Ö, meg kell őriznünk ö, természetes élőhelyeket, és hát pontosan ezzel foglalkozunk a lehetőleg ö, környezetvédőbb és tisztább módon. Nagyon fontos, hogy a hajók tiszták legyenek, ehhez pedig ö, pénzügyi alapokra van szükség. Ugyanis a hajó tulajdonosok nem vásárolnak csak úgy egyik napra a másikra új motorokat. Azokkal ugyanis nagyon sok a probléma. Úgyhogy ezért kell megvizsgálnunk a belvízi hajózásban a alkalmazottakat. A nehéz olaj a probléma, mert nagyon sok motorban nem lehet ezeket használni. 2010-re a ez a parlament hozta azt a döntést, hogy könnyű olajjal kell őket működtetni, úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy a jogszabály a továbbiakban is hatályos maradjon. Tehát úgy gondolom, a belvízi hajózás lehet nagyon tiszta, és mint miniszter elköteleztem magam amellett, hogy 2015-re tiszta hajózással fogunk működni. És szerintem ezt meg kell erősíteni Európán belül, és erre kell törekednünk. A kutatás szintjén is további erőfeszítésekre van szükség azért, hogy a, az áruk mozgatásnak úgy kell történnie, hogy ne legyen többletköltség. Beszéltünk ezekről a kérdésekkel a különböző kikötőkkel, a belvízi kikötőkkel, belvízi hajózási kikötőkkel is, a speditőrökkel, Arsenal Mitállal, a korával, és ő is azt mondták, hogy kis hajókra van szükségük. Ez pedig újdonság volt, mert először hallottam tőlük ilyesmit. Ugyanis úgy tűnik, hogy mindenki nagyobb hajókat szeretne, úgyhogy meg kellene jobban vizsgálnunk talán a piacot, és megállapítani azt, hogy mik az általános elképzelések. Érdekes lenne kivizsgálni, hogy ez tényleg így van-e. hogy hol lehetne felhasználni a kisebb hajókat, mert sokszor a teherszállítók, hajók túl szélesek. Vannak olyan szavak is, amelyek problémásak lehetnek. A legnagyobb probléma a környezetvédelem terén létező európai szabályozás az újonnan csatlakozóknak, mint például a Bulgáriának, Romániának nagyon nehéz megküzdeni ezekkel. Kelet-Európában nagyon sok a probléma. Azt javasoltuk, hogy szakértői csoportot hozzunk létre, amelynek segítségével egy bizonyos fokozatos tervet készíthetnének annak érdekében, hogy megfelelő környezetvédelmi jogszabályok birtokában tudjanak csatlakozni, és így felgyorsíthatjuk ezt a folyamatot ezen a területen. Azonban ennek ellenére úgy tűnik, hogy mégiscsak lesznek késedelmek. Tol, en daar wil binnenkort, eh, we zitten te wachten op een analyse van het eh, probleem. Eh, dat wordt gelegd. Na... Nos, eh, ami a díjak fizetését illeti, eh, várjuk a legújabb fejleményeket. Ez a Párizs-Amsterdam kiinduló pontú szállítmányozásra vonatkozik, illetve hogy a díjazás ezeket hogyan érinteni. A kishajók plusz díjat nem kell, hogy fizessenek, de nyilván nagyon fontos, hogy milyen mértékű ez a díjazás, mert a hajósoknak azért valamennyi profitra szükséget szert kell tudniuk tenni. Marco Polo, erről majd nyírásban. Az oktatás nagyon fontos. Nagyon nehéz a belvízi hajózás érdekében meggyőzni embereket. Még akkor is, hogyha másképp szerveződhetünk. Mégiscsak szükség van olyan emberekre, akik egy héten keresztül a hajó fedélzetén tartózkodnak. Így nem nagyon tudunk képezni embereket. Hadra úr, remélem jól ejtettem ki a nevét. Most ami a késedelmeket illeti, hát itt nem tehetek túl sokat az ügy érdekében. Nem akarok elmenni addig egy országba, amíg a miniszter nem tudja, hogy én mit csinálok. Itt Magyarországra gondolok például, vagy akár az ön hazájára. Az önök együttműködésére van szükségem ehhez, mert az érintettek számára nem hiszem, hogy jó lenne, hogyha nem tudnák, hogy én mivel is foglalkozom. Folynak befektetések Belgiumban és Franciaországban. A franciák egy hatóságot képzelnek el a díjazás vonatkozásában, ezek ö, továbbítanák ezeket a díszabásokat Franciaországban és Belgiumban is, és összefognák ezt a munkát. Eh, a Duna stratégia legfőbb kérdéseivel már foglalkoztam, és persze megvizsgáljuk a hal kérdést is, Nyilván új útvonalat kell majd találnunk, de hát a régi még mindig használatban van. Azt hiszem, nagyon sok a potenciális lehetőség a belföldi hajózásban. Lichtenberger asszony. Szeretné, hogyha a hajókat a Dunához igazítanák. Nem csak a zsilipek méretéről van szó, de hát nagyon kevés a hajó a Dunán, elég sok régi orosz hajó közlekedik. Ezt meg kell vizsgálnunk. És meg kell vizsgálnunk a Rajnával való kapcsolódásának lehetőségét, illetve azt, hogy hogyan lehetne navigálni mind a kettőn. A hajónak pedig a rajnai szabályozásnak kell megfelelnie. Kancsán úr. Igen, igaza van, Tudtam, hogy felteszi nekem ezt a kérdést. Olaszország és a Pó vonatkozásában. Teljesen függetlenek, Európa egyáltalán nem ö, ö, járul hozzá ehhez, és a Pón ez óriási sikertörténet. Úgyhogy gratulálok az olaszoknak ehhez. Ugyanis nagyon rövid idő alatt sikerült mindezt megvalósítaniuk. Az interoperabilitásra is rákérdezhet, ez rendkívül fontos, úgyhogy itt külön erőfeszítésekre van szükség. weg en eh, Ez is a szajnai kérdéshez kapcsolódik, a szajna északi szakaszára, de nyilván meg kell vizsgálnunk a Duna problematikáját is, és mivel Olaszországban ez sikertörténetnek könyvelhető el, talán erre is gondolnunk kell. A monitorozó bizottság elnökétől kaptam egy levelet, és el szeretném most önöknek mondani, hogy mi állt ebben. A német jogalkotást nem kritizálhatom. A monitorozó bizottságtól bizonyos panaszokat hallottam, és megkérdeztem tőlük, hogy pontosan mi is történt. Úgy gondolom, hogy minden a német törvények értelmében történt, de én nem akarnám kritizálni a német jogszabályokat, hiszen a politikusoknak kell ezt a döntést meghozniuk. A panaszok a monitorozó csoport elé kerültek, ahol nem csak a mi szakértőink képviseltetik magukat, hanem mások is. Majd megmutatom ezt a levelet, mert voltak más jellegű problémák is. És úgy tűnik, hogy nagyon nagy az ellentmondás az én levelem és a másik között. A további kérdés vonatkozásában. Azt hiszem, hogy pont most válaszoltam erre. Bizonyos számú biztosított napra van szükség. Erre még nem vagyunk képesek, de enélkül ugye nem lehet beruházni. Nos, ha kis hajókat akarnak a Dunán, akkor folytathatjuk a vitát. Van egy kezdeményezés. Például Spanyolországban, dél Spanyolországban a belvízi hajózás terén ezt kellene megvizsgálni, mert ez kiváló újításként működhetne. Köszönöm. Jó sok kérdés volt, úgyhogy megpróbálok távirati stílusban válaszolni rájuk, de mindegyikre nem fogok tudni válaszolni. Köszönöm. Uh, a többi szakbizottsággal való együttműködés. Elnök úr, nagyon örülök neki, hogyha meghívnak akár a regionális szakbizottságba, akár az Európai Bizottsághoz. Nagy örömmel megyek, hogyha meghívnak, és elmesélem azt, hogy mi történik a tengerpolitikával kapcsolatban. Ami a szabálytípusokat illeti a Marco val és a Tentével kapcsolatban, ahogy a korábban is mondtam, Ez az új 14 jogszabályjavaslatból álló csoport. Ezekről elmondhatom, hogy széleskörű tárgyalások után javasoltuk őket. Nagy fontosságot tulajdonítok a javasolt programoknak, és az azzal is egyetértek, hogy a jelenlegi szabályoknak bizonyos részeit meg kell változtatnunk. Különösen a Marco Polót kell az új helyzethez alkalmazni. De hát minden esetre, hogyha nincs elég érdeklődés a kikötői hatóságok részéről, legalábbis azokról, ezt, ezt nem tudom, hogy honnan vették, mert azok a kikötői hatóságok és vámhatóságok, akikkel én beszéltem, azok nagyon érdeklődtek. Mindannyian komoly érdeklődést fejtettek ki, vagy fejeztek ki az ilyen típusú projektek és alapok iránt. A bürokrácia csökkentése. Kétszer is felmerült ez a kérdés. A bürokrácia különösen a kikötőkben van jelen, ott vannak a kikötői hatóságok, az állategészségügyi hatóságok, a vámhatóságok, és az lenne a legjobb, hogyha ezeket egyetlen hatóságba tudnánk összeolvasztani, mert mindegyiknél rengeteg időbe telik az ügyintézés. Az lenne a jó ötlet, a jó, hogyha ugyanaz a rendszer alkalmazható lenne több kikötőben is, és lépésről lépésre egy olyan közös álláspontot tudnánk megközelíteni, vagy kitalálni, amivel egy egységes európai eljárásrendszert lehet kialakítani. Én az oktatásra és a logisztikára helyezném a hangsúlyt. Már korábban is elmondtam, hogy nem csak a kikötői logisztika szempontjából, hanem az emberek, a közlekedéshez kapcsolódó emberek szempontjából, valamint a vállalkozások szempontjából is nagyon fontos mindez, hiszen a vállalkozásokban is kell, hogy legyen egy kritikai megközelítés, amikor döntést hoznak, amikor választanak különböző szolgáltatások között. akár az űrlapok kitöltése is nehéz lehet. Van olyan űrlap, amelyet 22 különböző változatban használnak, és ahhoz bizony tanulni kell, hogy ki tudják választani egyrészt a 22-ből a megfelelő lapot, és utána ezt megfelelően ki tudják tölteni. Aztán az is nagyon kényes lehet, hogy hogyan választják ki, hogy milyen típusú szolgáltatást nyújt, ö, választanak például. A valódi döntés az a szállítmány tulajdonosánál van, arra vonatkozóak, hogy eldöntse, hogy milyen vámeljárást választ. Ez ismét egy olyan kérdés, ahol bekapcsolódik a logisztika is az ügybe, és nagyon jó lenne, hogyha az emberek kapacitását javítanánk arra, hogy a megfelelő választásokat, a megfelelő döntéseket meghozzák. Ezzel javítani lehetne a logisztikával foglalkozó emberek munkájának a minőségét. Az ekobónuszból euróbónuszá való átlépés Szerintem ez nem bonyolítja meg az eljárást. Az eredeti szelleme ennek az ötletnek nagyon jó volt. Az, az autó vagy a hajó vezetője dönthet, hogy akkor ő most hajón közlekedik, vagy úton. Nagyon biztonságos ez az intézkedés a környezetvédelmi szempontból, azért, mert az az összeg, amit a sofőr kap, megfelel a külső költségeknek, a maga a művelet költségének. Tehát ez nem valamilyen elmosódott, meghatározhatatlan összeg, hanem nagyon konkrét. Persze az összeg kiszámolásának a módján lehet javítani, erről még lehet beszélni, és hogyha perfekcionisták akarunk lenni, akkor persze megközelíthetjük más módon is az elméleti alapot. De én úgy gondolom, hogy a kompenzáció gyorsasága az ennél is fontosabb, és mivel a kompenzáció gyorsasága lesz az, ami a vonzerőt fogja jelenteni, ahhoz, hogy az út helyett a tengeri, a közút helyett a tengeri szállítást választják, erre kell a hangsúlyt helyezni. És szerintem ezt a véleményemet osztják a tagállamok is, és az Európai Unió is. Persze, a legnehezebb dolog annak az alapján, amit láttam, az az együttműködés. Hogyha azt látjuk, hogy van egy nagy lehetőség arra, hogy legyen egy euróbónusz, és mondjuk Olaszország, Spanyolország és Franciaország között kellene ehhez kapcsolatot létrehozni. Mondjuk Csivitevekje és Barcelona között nagyon jó közúti kapcsolatok vannak. Nagyon könnyű eljutni egyikből a másikba. Mindazonáltal lehetséges van arra is, hogy mondjuk Olaszországban bevezetnek egy rendszert, ami nincs Franciaországban és Spanyolországban jelen, az viszont nehézséget fog okozni. A legnehezebb dolog szerintem, legalábbis a jövőre nézve, hogyha az országok között megfelelő koordináció legyen. Szerintem mindenképpen európainak kell lenni ennek a rendszernek, ahelyett, hogy országonként szép lassan elfogadják, és akkor hol életbe lép, hol nem, egyik országban van, már másikban nincs, és ez csak megbonyolítja az életünket. Jó, jó, igen, igen, tudom, sietek, sietek. Teljesen egyetértek azzal az ötlettel, hogy kapcsolatot kell teremteni a vasúti folyosok és a kikötők között. Ezzel teljesen egyetértek. És egyetértek azzal is, hogy az együttműködési projekteket, amelyekről már megkezdtük, amelyekkel kapcsolatban megkezdtük a munkát, fel kell gyorsítani. A projektek kiválasztásának a kritériumáról. azokra kell helyeznünk a hangsúlyt, amelyek a közúti, közúti közlekedés használatának az intenzívebbé válását próbálják elkerülni. Ezek lennének a legfontosabb projektek. A szigetek. Szerveztem Madeiráról, Madeirán egy európai szigeteket összefogó találkozót, és az volt a legnagyobb nehézség, hogy a legtöbb sziget rengeteget fogyaszt, rengeteget importál, viszont nagyon keveset exportál. Ez egy egyensúly hiány. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy tudnánk-e új hivatást adni néhány szigetnek, például Málta. Nincsen nehézség az ellátással, hiszen ott van Marsaslok, az a nagy kikötő, amely minden bonyolult eljárás vagy eljárás bonyolítást megold, elkerül. Itt különösebb bonyodalmak nélkül lehet importálni, exportálni. de bizonyos szigetek számára lehetséges, hogy bizonyos típusú közlekedési formák lesznének, lennének hasznosabbak, illetve lehet, hogy jó ötlet lenne számukra az, hogyha a cseppfolyósított földgáz használatát javítanánk, és ennek az ellátását biztosítanánk. Már-már közeledek a végéhez, mondja az előadó. 14 projektet elemzünk jelen pillanatban, és remélem, hogy hamarosan jó hírekkel szolgálhatok. És ahogy elhangzott, tényleg fontos megfogalmazni, és megvalósítani azt a projektet, amely összeköti a vasutakat a kikötőkkel. Különösen gondolok három jelentős kikötőre, és három olyan vasútvonalra, amelyről közül az egyik Oroszországban megy. Aztán van egy újabb projekt, egy észak-déli. A Balti tenger az egyik leglelkesebb régió. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy itt nagyon sok újdonság fog bekövetkezni, nagyon sok minden fog történni. A Mediterráneumban található szigetek. Néhányukat meglátogattam. Például jártam Cipruson. Ciprusban nagyon sok lehetőség rejlik. Limassol például egy olyan kikötő, amelyben óriási lehetőségek rejlenek nagyon nagyra értékelem ezeket a lehetőségeket. És az utolsó elnézést mondja az elnök, de muszáj, muszáj befejeznünk. Már így is 10 perccel lemaradtunk, még van három koordinátor, aki vel dél előtt, az ebédszünet előtt akarunk eszmét cserélni. Ha további kérdések vagy válaszok maradtak, azt kérem, hogy levélben, e-mailben intézzék el. Hmm. Szeretném megköszönni a koordinátoroknak, hogy eljöttek hozzánk, a lehető legjobbakat kívánom önöknek a jövőbeli munkájukhoz. Mutassuk meg a szokásos módon is, hogy hogyan, mennyire nagyra értékeljük önöket. Köszönjük szépen! A következő három koordinátort szeretném kérni, hogy csatlakozzon hozzánk. amíg föl le mennek a koordinátorok, arra kérem a képviselőket, hogy működjenek velem együtt. Hogyha két, most mindannyian két litert próbálnak begyömöszölni egy egy literes palackba, de hát ez lehetetlenség. Most még az ebédszünet előtt Talicska, Szavari és Szeki urak, a három koordinátor, beszámolóját meg kell hallgatnunk, muszáj az idejüket korlátozni. Vannak, akik tudnak csodákat tenni, én is tudok, de az időt nem tudom befolyásolni. Tehát mindenképp korlátozni fogom a felszállási idejüket. Hmm, mindannyian itt vagyunk, mondja az egyik koordinátor. Jó, Telicska úr, Szavari úr és Szeki úr. Telicska úr rögbi játékos volt, úgyhogy valamilyen kötelék van közöttünk, közte és én közöttem. Bár az ő rögbije 15 játékosa játszódik, mi pedig 13 játékosa játszik a jobbit. Szerintem a mi rögbink jobb, de hát végül is nem ez a lényeg. Telicska úr 10 percet kap, utána az emberek kérdéseket tesznek fel önnek, és ha van rá idő, akkor még megpróbáljuk beszorítani azt is, hogy választ tudjon ezekre adni. Az önkér jelentésével szeretnénk kezdeni. Itt, uh, uh, Elnök úr, tisztelt parlamenterek, kollégák, mindenkit üdvözlök azt mondjuk, hogy a hét személyes rögbiben egyezzünk meg, az a legvonzóbb számunkra szerintem. Hölgyeim és uraim, el kell ismernem, hogy idén talán kicsit könnyebb a munkám, mint korábban volt, mert nem mindig könnyű elmagyarázni és bemutatni a Rail Baltica projekt előrehaladását, ugye emlékszünk még, mint amikor még korábban kompromisszumokat, politikai kompromisszumokat kötöttünk, még csak előzetes tanulmányokat folytattunk, de Ö, valószínűleg, amiket most mondok, még talán nehezebbek megérthetők. A 2009-2010 viszont jó év volt a Rail Baltica Project szempontjából, és elég fontos előrehaladást értünk el. Azzal kezdeném, hogy az előrehaladás az egyedi tagállami attitűdökben is megnyilvánult, voltak nehéz gazdasági periódusok, a balti országok is keményen megszenvedték ezt, de általában az attitűd pozitív eh, volt, találtunk megoldásokat, eh, megoldottunk problémákat, vagy úgy döntöttünk, hogy hogy eh, visszatérünk hozzájuk. Bizonyos eh, kilépési stratégiákat is eh, kialakítottunk. De úgy tűnik, hogy az egész projekt kezd már gyümölcsöt érlelni. A előrehaladás van abban is, hogy az egyéni tag államok szolidaritás, szolidárisabbakká váltak a szomszédos államok iránt. Ez is vala egy újdonság. Most nézzük a Rail Baltikának az egyedi részeit, szekcióit, és fókuszáljunk tehát a tagállamokra külön-külön. Észtország. Számomra, és ne vegyék ezt uh, sértésnek, hiszen illetve, illetve jellemtelenségnek, hiszen a érintett fő tisztviselő is észt, és én bizony azt kell mondanom, hogy a többiekhez képest nagyon nagy előrehaladást értek el. Egy ilyen hibrid járművet tudtunk kipróbálni, amely egyrészt közúton, illetve sinen is tudott közlekedni. Egyébként ez a, ez a sín amely Balka Valkáig vezet, nagyon érdekes ez, ez elkészült, tehát a vasúti pálya, ugye Észtország és és Lettországot köti össze, de mert ugye itt egy várost ketté oszt a határ, azután a platformok is javultak, a hozzávezető utak is javultak. Ez év végére, vagy jövő év elejére Észtország befejezi a maga részét a Rail Baltikának a ráeső részéből adódó munkákat. A másik oldalon Lettországon más a helyzet, nagyon kemény gazdasági lassulást ö, szenvedett el, és ez bizony annak köszön, elsősorban a világ pénzügyi válságának köszönhető. Éppen ezért lett ország el kellett, hogy halassza a projekt megvalósítását 2011 végéig, ehhez hozzájárultunk, de itt a Rail Baltica ö, ö, szempontjából felosztjuk a Rigától a határig terjedő részét, lett országnak, ez jó állapotban van, tehát itt a 120 km per órás sebességet el lehet itt érni, viszont az ország másik oldal, a Rigától a litván határig terjedő rész, ez rosszabb helyzetben van, és a lett ország parlamenti választás után bizonyos pozitív jeleket látunk, de ezeket meg kell vizsgálnunk, Korábban is kaptunk pozitív jeleket, azonban később ezek nem, materiál, nem váltak valóra. Reméljük, hogy ez alkalommal a lett, ország, a lett kormány valóban az összes előkészítő munkát elvégzi, hogy 2011 végén valóban megkezdődjek az építkezés. Na most Litvániára áttérve mindig is politikai úttörője volt a Rail Balticának, de ők is különféle nehézségekkel kellett, hogy megküzdjenek, és vannak pozitív, bátorító elemei a tapasztalatainknak. 2009-es decemberi döntésre utalok itt, hogy a hogy a kettős nyomtávot alkalmazzák a lengyel határ viszonylatában. Ez egy alapvető döntés volt, mert jelentősen csökkentettük így a költségeket. Ez azt jelenti, hogy nem kellett egy új európai nyomtávot kiépíteni a, po- a a lengyel határtól, hanem itt egy úgynevezett kettős nyomtáv működik, duális nyomtáv, és, és ennek megfelelően állítjuk be a maximális sebességet is, és 2014-re reményeink szerint az európai nyomtáv eljut Kaunasig. De még döntésekre van szükség egy olyan időben, amikor ugye, hogy késedelmek vannak, a technológia viszont nagyon gyorsan halad előre, tehát a döntés alapvető, kulcsfontosságú, hogy hogyan legyen egy automatikus nyomtávválosság. Miért mondom, hogy ez nagyon fontos, ez a, hiszen ezzel már találkoztunk a múltban is, hogy vannak e, súlyos e, anyagi érdekeltségek itt, spekulatív beruházásokról van szó, de ugyanakkor a Real Baltikának ugye az a cél, illetve a céljai között egyértelműen szerepel az is, hogy nem lehet automatikus nyomtávváltás nélkül megoldani ezt a feladatot, nem csak azért, mert az átrakodás rendkívül hosszadalmas, hanem káros ez az átrakodás önmagában, és egy föl, fölösleges ö, szűk keresztmetszet. A másik viszont a a közforgalmi logisztikai terminállal kapcsolatos döntés Kaunasban. Nos, nem annyira izgalmas, hogy hol lesz ez fölépítve, majd az észt kormány dönt erről, hanem hogy intermodalitással lássuk el, intermodális legyen ez a terminál, ezt kell biztosítanunk. Most tovább lépek Lengyelországra, térek át. Lengyelországban kaptunk ígéreteket, elkötelezettséget arra, hogy Varsó és Vucs között megépül ez a rövid szekció, rövid, aztán Varsó és Bielsztóka között a pénzügyi terven kívül finanszírozzák a litván határig tartó szakaszt, és elsősorban a határátkelést. Miért van ez, a, ez az egy miért, miért van az, hogy ez az egy szekció a követke, túllép a jelenlegi pénzügyi terven? Nos, ez egy, ezt azzal magyaráznám, hogy óvatosan közelítik meg a kérdést a lengyelek. Tehát majd a megfelelő pálya kijelölést egy, egy, egy tanulmány nyomán fogunk meghatározni, és a következő pénzügyi elvben kerül sor a megvalósítására ennek a szakasznak. Ha tavaly ugye még álmodoztunk csak részben, és meg voltunk győződve, hogy sikeresen 2014-re meg oldani a 120 km per eh, órás sebességet az egész Rail Baltikán. Most ez már nem állam, hanem eh, egy realisztikus elvárás. Eddig a Rail, Balt, a Rail Baltikáról beszéltem, annak is a árufuvarozási aspektusáról, de vannak itt más elemek is, amelyeket meg kell vizsgálnunk. Bizonyos egy adott pillanatban úgy éreztem, hogy abszolút fontos, hogy hogy első sorban az áruszállításra kell ezekben az országokban koncentrálni. Azonban most már rájöttem, hogy nem szabad ösztönzők nélkül hagyni a Hmm, személyfuvarozást sem. Tehát eh, most eh, reményeim szerint ez ügyben is kapok eh, segítséget mondjuk Tallinn és Varsó közötti személyszállításra. Nagyon fontos, hogy a busz közlekedés, vagy tehát autóbusz közlekedés helyett ugye legyen ö, egy 10-11 órás vonatösszeköttetés is mondjuk Tallinn és Varsó között, legalábbis naponta egy vonat közlekedjen ebben a relációban. Higgyék el, hogy ez nem egy magától értetődő dolog. A Baltikumon ez egy nagyon komoly fejlesztést jelentene. Napi egy ö, fővonat, illetve adott esetben kisegítő vonatok. Ez az automatikus, is annyira fontos az automatikus nyomtávváltás, ugye, hogy ne kelljen leállni a vonatoknak. Azonban például ez fagyos állapotban kérdéses, hogy működik-e. Láttuk, megvizsgáltuk, a, ezt a berendezést, és azt látjuk, hogy egy nyílt tender alapján ö, sikerül megvalósítani egyrészt a gördülőállományt, az ehhez szükséges gördülőállományt, és magát az automatikus és fagyban működő nyomtávváltást is. Ha arról kérdeznek, hogy mikor lesz ez kész, nem tudok pontos dátumot mondani, mert hiszen koherenciát kell biztosítani a mm, elkövetkezendő két-két és fél év során a tagállamok között. Ez így ennyi idő alatt talán meg is oldható. Az is fontos, hogy azzal zárjam az előadásomat, hogy még hosszú út áll előttünk, több szűk keresztmetszetet kell felszámolnunk, de úgy gondolom, hogy a, a a Szaragozai konferenciát aláírt memorandum, ez eh, szilárd alapot szolgáltathat a jövőbeni Ez És a legutolsó dolog, amit említenék, ez is egy bátorító fejlemény, az, az hogy az ázsiai országok érdeklődnek Kínát is beleértve, Korea, Dél-Korea, Mongólia és mások, és a korábbi szovjet államok érdeklődést mutatnak egy új sejemút iránt. Tudom, hogy egy kicsit túl erős kifejezés, de valóban egy növekvő igényt látunk, illetve a közép-európai vállalatok ö, érdeklődést mutatnak, hogy Varsón át él, keresztül érjék el a Baltikumot, tehát a Rail Baltica iránt is érdeklődnek. Itt abba hagyom, elnök úr, és kérem a, vá- a kérdéseket. Köszönöm szépen. Ö, Szavari úr. Project number 22. Gilles, welcome back to your old home, and uh, we... hát örömmel hallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves volt kollégák! A 22-es prioritást élvező projekt térképét látják itt kivetítve. Ez a legfontosabb, legalábbis hosszúságban a prioritást élvező projektek között. Az első célja, hogy az új bővítéssel csatlakozott országokat a régiekhez egy meg modernizált 100, több mint 100 kilométeres elektromos vezetékekkel ellátott vasútvonallal összekapcsoljuk az újakhoz, ha lehetséges, akkor dupla nyomtával. Németországtól a Konstancáig tartana, tehát Romániát és Bulgáriát kapcsolná össze Nyugat-Európához, és a másik pedig egy görögországi és Bulgáriát érintő vasútvonal, ami a nagy európai hálózatokhoz csatlakoztatná ezt a két országot. Pirosban azokat láthatják, amelyek még nem kezdődtek meg, sárgával, amelyek nagyon hamar elkezdődnek, és a zöld és kék vonalak pedig már, a zöldek már megvalósultak, a kékek pedig éppen mindjárt meg fognak valósulni. Nagyon hát Zaragozában, tehát nemrég neveztek engem ki. És ma a kérdés az, hogy 36 óra és 23 perc alatt ennyi időre van szükség, hogy Dresdából odaérjünk. Természetesen, tehát odaérjünk keletre, és a nagyon nagy kihívás az, hogy ezt lerövidítsük. Azt láthatjuk, hogy nagyon komoly előrelépést sikerült Csesz Csehország, Magyarország és Szlovákia, Románia és Görögország esetében elérni Nagyon sok olyan vasútvonal van, ami már a mi normáink szerint működőképes. Ami viszont bonyolítja a helyzetet, az az, hogy a déli szekció, ami Görögország felé megy a magyar-román határól, illetve Bulgária, valamint néhány ezek még nincsenek teljesen készek, és vannak kisebb problémák Csehországia, Csehország és Németország határvidékén is. Ezekre majd még visszatérek. Tehát voltak olyan nehézségek, amelyek az illető országok nemzeti cselekvési tervei miatt merültek fel. Tehát ez geopolitikai szempontból kell megvizsgálnunk. Globális szinten két kérdéskört tudunk azonosítani, amelyekről a következő években foglalkoznunk kell. Az első, Csehország és Németország közlekedési kapcsolatainak a javítása. Az egyik a Prága-Dresda, a másik pedig a Prága-Nürnberg útvonal. Ez a két legfontosabb ág Csehország és Németország között. A csehek az északi útszakaszt Prágától a német határig már feljavították. A nyugati útszakaszt azonban most is munkálatok, tehát a nyugati útszakaszon most is munkálatok zajlanak. A cseheknek nem ugyanazok a prioritásai ehhez a két útszakaszhoz vonatkozólag. Természetesen ezeket a projekteket, ezek nagyon ö, Prága, Dresda és Berlin között szeretnének gyors vasutat kiépíteni, és más oldalról, ha lehetséges, akkor Prága és München között szeretnének, inkább mint Prága és Nürnberg között, de Regensburg érintésével. Ezek jelen pillanatban nagyon drágák, és még a, a közeljövőben nem tűnik úgy, hogy a programok közé fel tudnánk őket venni. A cseheken múlik, hogy a saját hálózatukat javítsák, ha akarják. De aztán ott vannak a németek, akik azt mondják, hogy jó, jó, hát ez mind nagyon szép, nagyon jó, de nekünk nem ez a prioritásunk a nagysebességű vonatokkal mi is foglalkozunk, de nem feltétlenül ezekbe az útirányokba. Aztán ott vannak a nehézségek, hogy miközben várjuk azt, hogy az ICE vonatok fogadására képes vasútvonalakat kialakítsák, mondjuk Prága, Regensburg és München között, amiről persze a csehek egyetértek, amit ők szeretnének. De hát lényeg az, hogy úgy kell ezeket a hálózatokat átalakítani, hogy ezek nem borítják fel a közúti közlekedés rendjét teljes mértékben. Az egyik oldal mást akar, mint az akar. Különösen a csehek szeretnék azt, hogy megújítsák, felújítsák azokat az útvonalakat, amelyek léteznek, de a németek és a csehek között az a különbség, hogy a németek inkább a déli útvonalt szeretnék erősíteni, a Berlin-Regensburg útvonalat, amit a csehek annyira nem akarnak. Tehát ez egy olyan téma, amiről megpróbálok nagykövetként közvetíteni a németek és a csehek között. Párbeszédet megpróbálom beindítani. Szeretném, hogy kicsit rugalmasabbak legyenek, hiszen hogyha a németek egy a, beleegyeznek ahhoz, hogy abba, hogy egy oldalról Bajorországba, más oldalról pedig az északi tenger felé, Rostog, Rostog felé, Lipcse érintésével tudják elfogadtatni az útvonalak fontosságát, akkor ez egy olyan perspektíva lenne, ami nekem nagyon is járható útnak tűnik. Ez a legaggasztóbb téma, mégpedig az, illetve egy másik, ez a dél-kelet-európai négy ország, Görögország, Románia, Bulgária és Magyarország területét érinti. Ezzel kapcsolatban komoly utazásaim voltak, elvilátogattam az összes fővárosba, kivéve Szófiát, de a bolgár miniszterrel azért már találkoztam. Nos, tehát itt egy óriási kérdéskör van még nyitva. Mi is ez? A románok, ahogy látszik itt is ezen a térképen, geopolitikailag inkább a horizontális ágra Magyarországtól Konstancába vezető útvonalra szeretnének összpontosítani, mert gazdasági szempontból nekik ez a legfontosabb, de Pireusz kikötőjének a vérkeringésbe való becsatolása az számukra nem annyira fontos, viszont a görögöknek pont ez fontos. Tehát a románok egy másik zónára összpontosítják az erőfeszítéseket. Ez az egyik probléma. Aztán a másik probléma, hogy óriási pénzügyi nehézségeik vannak, ezek pedig oda vezetnek, hogy a nemzeti feladataikat sem tudják ellátni, nem tudják tehát megadni a nemzeti részt, a saját részt a finanszírozásba, és ezért nem kapják meg az európai részt sem. Ez a TNT politikában nagyon komoly fennakadásokhoz vezet, hiszen nem tudjuk mi sem elkölteni a pénzünket, nem valósulnak meg a programok, és egy általános probléma az összes ország, és még Csehország is arra figyelmeztet minket, hogy a hagyományos hálózatok össze fognak omlani. Ez azt jelenti, hogy a, a vasúti közlekedés finanszírozásának a hagyományos módja nem tartható fenn jelenlegi formájában. Valamilyen módon néhány kicsi vonalnak a működő képességét még mindig fenn kell tartani, még mindig finanszírozni kell, miközben nem tudunk minden egyes vasúti útvonalat tenté prioritássá tenni, és azért EU-s pénzekből finanszírozni. De nekik a nemzeti pénzeiket, a, hogyha teljes mértékben a kicsi útvonalakra kell összpontosítani, akkor nem marad a nagy európai projektekre a saját résznek. Na de, hogyha azt mondják, ők is azt mondják, hogy miért mondják azt, hogy miért, miért a nagy európai projektekbe fektessenek be ők, hogyha amúgy az egész országnak a vasúti rendszere összeomlóban van, és azt próbálják megtámogatni, arra költik minden pénzüket. Na már most, délen látják ezt a piros vonalat, itt több mint 6 millió eurót kell beruházni abba, hogy a magyar határtól eljusson a vasút, Bulgárián és Románián keresztül Görögországig. Jelen pillanatban csak egyetlen egy szakaszon van munka, ide is látogattam, ez 2010-ben kell, hogy elkészüljön. Legjobb esetben 2013. júniusában, de 9 millió eurós többletköltségei lesznek. Más oldalról, tehát ennek a két oldalán azonban nem fognak tudni tovább menni a vonatok. Tehát 2013-ig, ha azt akarjuk, hogy megnyíljon a, az út, akkor még mindig három órára lesz szükség, hogy Krajovától a határig eljussanak a Románián belül a rengeteg hídon keresztül, azért mert nincsenek meg azok a további hidak, amelyekre szükség lenne. Úgy érzem, hogy nem a rossz akarat irányítja ezeket az országokat, hanem hiányoznak az eszközeik, és nincsen megfelelő határokon átnyúló irányítás. Óriási erőfeszítéseket tettek ezek az országok a határokon átnyúló kezelés és irányítás szempontjából, politikailag, de itt nem csak politikai, hanem technikai kérdésekre is rá kell mutatni. Van egy olyan híd, ami egyszerűen nem épült meg, azért nem épült meg, mert 25 centiméterre eltávolodott egymástól a két oldala, hogy elkezdték egyik oldalról, másik oldalról építeni, ott van egy 50 centis ö, ö, hézag, és másfél éve nem tudják megoldani ezt a technikai problémát. Egész egyszerűen a mérnökök elrontották. Na már most, ehhez is segítséget kell nyújtanunk, hogy ilyen ne forduljon elő. És az ilyen határokon átnyúló projektek szempontjából, tehát nem csak a politikai akaratra meg a pénzre van szükség, hanem a technikai segítségnyújtásra is. Azzal fejezném be, hogy még szeretném elmondani, hogy úgy gondolom, hogy sikerült a következő decemberi közlekedési tanácsra felkészülvén némi információt erről a déli hálózatról. Az Európai Bizottság kormányközi megállapodást szeretne erről a piros útvonalról. 2008-ban kezdték el a munkát, de az előirányzatok vagy csökkentek, vagy nem mozdultak el azóta, pedig egyre több pénzre lenne szükség. Azt szeretném, hogy a nemzetközi a következő december másodiki tanácsülésen ezt a kormányközi megállapodást írják alá, az legalább már valami előrelépést jelent a déli útszakasz szempontjából. A, ha a miniszterek vagy a vasútársaságok elnökei szintjén megszületik az aláírás, ez lesz az utolsó lehetőség arra, hogy ezt megvalósítsuk, különben az egész projekt összeomlik. Még egy utolsó dolog, ebben a zónában nekem nagyon fontosnak tűnik, hogy az előcsatlakozási alapokból esetleg elkülönítsünk egy összeget, hogy a Balkánt jobban be tudjuk kötni ebbe az hálózatba. 2030 előtt ez a vörös útvonal nem fog megvalósulni, legjobb esetben. De közben Belgrádon keresztül vannak olyan útvonalak, olyan vasútvonalak, amelyek jobb állapotban vannak, tehát egy gesztus lehetne, hogy az előcsatlakozási alapokból megtámogatjuk annak a felújítását, és akkor lehet, hogy hogy hogy korábban megvalósulna ez az útvonal, bár tudom, hogy prioritása Magyarországot Konstancával összekötő piros útvonal, ami ott látható a térképen, de lehet, hogy a másik megoldás az megvalósíthatóbb lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy a románok és a bulgárok hogyan vélekednek, majd meglátjuk. Nos, tudom, hogy gond a, az alagutakon való bemenet, kimenet, stb., de hamarosan megoldódik. Hát eléggé kényes kérdés ez. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire örülök, hogy ismételten itt lehetek az Európai Parlamentben és ebben a szakbizottságban. Uh, a PP10-ről és a PP19-ről szeretnék hmm. beszámolni önöknek. A múlt héten, a, tavaly neveztek uh, koordinátornak, tényleg Davignon után, aki a PP3-mal kapcsolatban nagyon sok mindent tett. Nem csak ezért voltam felelős, hanem a PP19-es projektért is, ami az interoperabilitás ezen a félszigeten. Nyilván ez a PP3-as projekthez is kapcsolódik. Úgyhogy első alkalommal tud valaki beszámolni önöknek a második PPP-ről, és a kiadott dokumentumban ezért találják meg ennek a projektnek az általános leírását, és nem csak a legaktuálisabb fejleményeket. Két nagyon fontos projektről van szó természetesen, több oknál fogva belet értve azt is, hogy az ibériai félsziget mondjuk talán nem volt teljesen elszigetelt a vasút vonatkozásában Európától. A nyomtávak miatt viszont igen, és még egy csomó más műszaki a, ok miatt is. Bár el kell ismernem, hogy már a kezdetek kezdetétől fogva igen sok erőfeszítés történt, kidolgozták a magas, a gyorsvasutat, és a hálózat nagyon sok részén további fejlesztést végeztek. Úgyhogy nagyon érdekes példája ez annak, hogy a különböző műszaki szabványok történelmi okoknál fogva létező különbségeit hogy lehet áthidalni. A spanyol hálózat, vasúti hálózat rendkívül fejlett, ahogy önök is tudják, pillanatnyilag a harmadik helyet foglalja a világszerte. És akár 2012-re első helyet is elfoglalhat, ha minden rendben megy. Nagyon sok munka folyik most itt, bár vannak pénzügyi problémák és más természetű problémák is, ennek ellenére meg kell próbálnunk megbirkózni ezekkel. Minden esetre, és itt most különösen arra utalok, hogy az ibériai félszigettel jobb kapcsolatokat kell kialakítani, főleg Franciaországnak, ami nagyon fontos minden közlekedési forma vonatkozásában. Nagyon nagy mennyisége a teherszállításnak még a közutakon folyik, ami persze dugókat, légszennyezést és más problémákat okoz, amit hát nyilván önök is könnyen megérthetnek, hogy az egyik legfontosabb oka annak, hogy a lehető leggyorsabban fejlődjünk ezen a téren, többek között ez is a nyilvánvaló problémákon túl, mint például a mobilitás, stb. Azt hiszem, eléggé optimistán tekinthetünk a jövő felé. Úgyhogy most jöhetnek a tények. Először is. A PP3 három ágazatból áll, Madridból indul, a fővárost Castilla Leonnal, a Baszkfölddel, és Párizsral köti össze. Ez az úgynevezett Atlanti ágazat, amire részletesebben ha, hamarosan visszatérek. Aztán ott van az úgynevezett földközi tengeri, Aragónia, Katal- Katalán föld, Provence, Lyon, és aztán Párizs. Végezetül a portugáliai kapcsolat, Lisszabonból kiindulva Castilla La Mancha, Stramadora és Centro. Mindhárom területen ö, fejlődést tapasztalhatunk, és a lehető legnagyobb mértékben próbálunk részt venni ebben a munkában, hogy megkönnyítsünk mindent, amit csak lehet, ha szükség van erre. Ami a földrajzi, földközi tengeri ágazatot illeti, nagyon fontos, hogy jelentős előrelépés történjen, amire az év végén, a jövő év elején, januárban sor is fog kerülni. Ez pedig nem más, mint az első kapcsolat az ibériai félsziget és az európai további területek között létrejövő első szabványos nyomtávú vasútvonal Perpignan vonatkozásában. Ez a PPP-nek köszönhetően jött létre, és hamarosan működőképes lesz. Barcelona Figueres között már nagyjából kész a vasútvonal, és egy új kapcsolat is létrejön, ezen kívül nagyon sok más szakaszon folyik a munka. Következésképpen ennek a vonalnak a használata ideiglenes, várva a végleges kapcsolatot, erre decemberben, januárban kerülhet sor. Ezt követően azonban ö, folytatni kell a további szakaszokkal egészen Párizsig. Ö, ami Montpellier-t illeti, itt haladnak a munkát, és 2016-ig valószínűleg kész lesz. Aztán Montpellier Perpignan, ra lesz kész ez a szakasz. De nyilván a már rendelkezésre álló részeket föl lehet használni. Ennyit a földközi tengeri ágazatról. Az Atlanti-óceáni ágazat Franciaországban indul, Tours és Bordeaux vonatkozásában már haladnak a munkák, Valladolid és San Sebastián a spanyol területek. Nagyon sok szakaszon a francia oldalon a csatlakozás meghatározása került, a határon átnyúló szakaszon a Victoria Daxi kormányközi konferencia és az Európai Gazdasági Érdekcsoport fontos konstatált. Fontos ennek a közös modell születne. A probléma nem annyira az utasokra, hanem inkább az áruszállításra vonatkozik, de erről már volt szó. A projekt végrehajtása során fontos lenne, hogy a spanyol oldalon minden logisztikai központ kapcsolódhasson ehhez, hogy ezt a folyosót teljes mértékben ki lehessen használni. A másik nagy kihívás természetesen az, hogy a határon átnyúló utat meghatározzuk, ami nem csak a két felet elégíti ki, hanem teljes mértékben megfelel a környezetvédelmi előírásoknak. Ez ugye eléggé kényes kérdés. Főleg Európának ezen a részén, ebből a szempontból is. Az ibériai Madrid-Lisszabon ágazat 2013-ra indul majd be az első nagysebességű vonal a két ország között várhatóan. A munkálatok folynak Spanyolországban, Szemerele Badához vonalon, a magánállami együttműködés ágazatok együttműködéséről aláírásra került egy megállapodás. A Lisszaboni vonatkozásban ez két részből áll, és ha remélhetőleg aláírásra kerül a megállapodás, a második része Lisszabonból kiindulva A döntés megszületett, de ezt törölték, és nem olyan régen újra ö, olyan ö, megerősítésekkel nyitották meg, amelyet a kormánytól kaptunk eddig. Úgyhogy bár vannak késekedések, Portugália ö, erőfeszítésének köszönhetően valószínűleg tovább fejlődik minden. Szaragozában voltam a konferencián, ahol sikerült kicsit jobban intézményesíteni a kapcsolatokat a három érintett kormány között, nem annyira a politikai ö, szintük kapcsolatok javítás érdekében, hanem hogy hivatalosan folyjon tovább a munka, és ne legyenek késedelmek. Ö, Franciaország, Spanyolország, illetve a három ország között került sor ö, szándéknyilatkozat aláírására, Franciaország és Spanyolország ö, szabályzati ö, módosítása, javítása céljából, és örömmel jelenthetem be itt, hogy november közepén ö, lesz ö, egy olyan jellegű ö, ülés, amelynek célja az, hogy ez a magas szintű csoport ö, biztosítsa azt, hogy működőképes legyen a, a projekt erre visszatérünk majd. Ami a PP19-et illeti, tudom, hogy már nem sok időm van, de azt el tudom azért mondani, hogy van egy jelentés, a Madrid-Andalúzia folyosó helyzetéről, a négy közül, amely jel kapcsolatban folynak a munkálatok. Észak keleten, a Madrid földközi tengeri folyosó, és végül az északi-észak-nyugati folyosó vonatkozásában. Hát röviden ennyit szeretnék, szerettem volna elmondani, de nem szeretnék több időt elrabolni önöktől, mert az elnök úr már is jelzett, hogy röviden foglaljam össze a témát. Általánosságban folynak a munkálatok, figyelembe véve a pénzügyi és egyéb nehézségeket, amelyek ismertek az önök számára is. A legtöbb projekt vonatkozásában, főleg olyan szakaszoknál, amelyek a fő tengelyeket fogják integrálni, kielégítő fejleményeket tapasztaltunk, beleértve azokat az erőfeszítéseket is, amelyeknek célja a nyomtáv különbségek megoldása, illetve az ERTMS bevezetése, annak érdekében, hogy minden vonal kihasználható legyen. Elnök úr, végezetül a mediterrán folyosó teherszállító lehetősége Barcelonától fölfele. Ez ugye nem része a PP-knek, de nem csak a PP3-nak köszönhetően, szaragozató fölfele, hanem a PPP-19-nek köszönhetően is továbbra is munkálatok folynak. Köszönöm szépen. Köszönjük, Szeki úr. A TRAN bizottság egyébként jövőre meglátogatja a Perpignan-Barcelona vonalat. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk ott. Kilenc aktív tennék kérdéseket maximum három percben, és mindenkit megszakítok. De mivel most még többen vagyunk, csak két percet kapnak. Kun úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mind a három koordinátornak köszönetet mondunk, mert ezek a koridorok csak hálózatban működnek igazán jól. Ez nagyon fontos a belső piac szempontjából. Tehát át kell vernünk a közösen kidolgozott vasúti csomagot. Ahogy Szavari a TEN 21-es pontra kérdeznék rá Szavari útnál, hogy mennyire sikerült a német oldalon levő hiányosságokat áthidalni, és hogy a német kormány és a német vasutak ugye azt képzelnék, hogy Berlin Konstanzal és a Fekete-tengerrel összekötnék, és így a Baltikum össze lenne kötve a Fekete ö, tengerrel, ez az úgynevezett egyes célkitűzési terület, és 2013-ra egy kettős elektromos ö, pálya állna rendelkezésre 160 km per órás sebességgel. Na most a 100 kormány támogatja a projektek, hogy közvetlen Lipcsét kihagyva egy közvetlen összekötetést szeretnének megvalósítani, és Prága, Nürnberg és Prága Münchenhez hasonlítható ügyről van szó. Végül is ugye a két ten közötti, tehát Prága München és Észak-Németország összekötése, egyesítése. Kérem, a két perc, két perc lejárt, Szajala asszony szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a három koordinátornak a munkájukat. Simpson elnök úrtól azt kérdezném, vagy kérném, Szeki úr mandátumával kapcsolatosan. Benne volt a jelentésében, hogy arra van mandátuma, hogy informálja a bizottságot, a brüsszeli bizottságot, a 16 projekttel kapcsolatban, és a Pireneusokkal kapcsolatos projekttel kapcsolatban azt kérném, hogy bennünket, a parlamentereket is informáljon, nem csak a brüsszeli bizottságot, hanem a mi bizottságunkat és a parlamenti, Tehát a PP3 és a PP19, ezek nagyon fontos projektek, és szeretnénk ezekről információkat. Van néhány aggályom. A Perpignani határátkelőhely körül a munka egyre gyorsul, voltak korábban elmaradások, de decemberben az első lépés várhatóan megtörténik, pedig voltak problémák korábban, de ön, az ön jelentésében egy három éves periódus van előírva a Montpelliervel való kapcsolat létrehozására, és ez, ez talán egy szűk keresztmetszetet okoz a másik oldalon. Vajon ez ügyben történik-e valami? A PP, PP19-el kapcsolatosan, ugye ez hogyan hogyan uh, konszolidálhatjuk ezt e, a további e, hálózatokkal, és mi történik a, a <clears throat> áruszállítással. Itt ugye a, a bizottság magas szintű bizottságokat, e, szándéknyilatkozatokat léptetett életbe ezzel kapcsolatban, de vajon ezek elegendőek? Meissner asszonyja szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, ha tudok. Elsősorban, ami a német kormányjal kapcsolatos problémákat illeti, szeretnék ö, szeretném örömmel tájékoztatni önöket, hogy van előrelépés a német projekte, a 43-as és a 19-es PP-k. Azt hiszem, hogy a spanyol kollégának <clears throat> adom át a szót ezzel kapcsolatban, amit viszont Telicka, bocsánat, és Szavari úr is beszélt erről, hogy van jobban, valóban vannak itt problémák, meg külön Európa különböző részében különböző feltételek vannak a vasúti vasút szempontjából. Telecka, Telecska úr az autóbusz és ö, vasút közötti interoperabilitásról, illetve financiás problémákról tett említést. Nem a számomra az a kérdés, hogy ön szerint mire van lenne szükség ahhoz, hogy ezt a vasúti hálózatot Európa szerte befejezhessük. Tudom, hogy pénz kell hozzá, de vajon hogyan osztható, osztható meg? ez a probléma, hiszen a végső célunk egy integrált európai vasúthálózat. Na most, ami pedig a vízi transportot illeti, mit, hogyan lehetne? Igen, Bráma úr szó, igen. Köszönöm szépen. Azt hiszem először is az általános kérdés az, ugye, hogy hallottuk, hogy nincs pénz. Spanyolország esetében talán az egyetlen ország, amely több pénzt költ a vonatra, mint a közútra, a többi európai országnál pont megfordítva van. Ezt meg kell vitatkoznunk. És amikor ugye a pénz hiányról panaszkodunk, itt lehetőség nyílik arra, hogy minden kamiont, három és fél, három és fél tonnát meghaladó teherautót eh, megadóztassunk, illetve ezt a bizonyos díjat kiróhassuk rá. Azt Ugye a, a svájciak már mutattak példát a különféle alagutaknál, különféle megadóztatásával kapcsolatban, ami pedig a lengyel útvonalakat illeti, ugye Litván határig terjedő szakaszról beszélve, azt hiszem ezt most feljavítják. Nem értem, hogy milyen környezetvédelmi problémák vannak ott. Én magam megvizsgáltam ezt az útszakaszt. Nem, nem láttam. Talán mm, részletezze, hogy milyen ö, környezeti problémákat vetesz fel. A Konstancahoz vezető út, most az románok problémája, mm, Hallottunk arról is, hogy a, da, hogy a Dunát kanalizálni kell. Az a lényeg, hogy melyiket akarjuk felfejleszteni, a vizet, vízi közlekedést, vagy pedig a, a vonatközlekedést. Szerintem nevetséges lenne kanalizálni a, a Dunát, inkább a bárkákat kell megfelelően átalakítani, illetve a úszályokat kell megfelelően átalakítani. Ein Punkt nur. Col du Saint-Port, wir haben das alles gesehen. Ist die Strecke beerdigt? In einem Nagyon röviden, azután az a kérdés, hogy a Pireneusokon át fog-e, á, fog-e menni a vonat, vagy nem. Ez egy nagyon fontos politikai e, probléma Spanyolországban, még Spanyolországban nem. A Zila úr következik, köszönöm szépen. Köszönet minden koordinátornak, nagy előre haladás, előre lépést értek el. Szavari urat is üdvözöljük itt. Természetesen a Rail Baltikáról kérdeznék. Talicska urat szólítanám meg. Köszönjük a jó híreket, hogy optimista, mint korábban, de három kérdésem lenne. Az első a Lettországgal kapcsolatos, hogy az új kormánytól mit vár, és hogy vajon javítani fogja az új kormány a helyzeten, mert nagyjából ugyanazok a érdekcsoportok vannak képviselve az új kormányban. A másik a lengyel szakasszal kapcsolatos. Vannak aggájaim, hogy a 120-as 120-as átlagsebesség elérhető 2013-ra, -e ha csak a lengyelek be nem raknak egy csomó pénzt ebbe a szekcióba. A Belastok szovalki szakaszra gondolok, még esetleg még, még tovább tarthat, hogy ez a sebesség elérhető. A harmadik kérdésem az pedig a mm, személyvonatokra vonatkozik. Ugye az észteknek és önöknek is e, ez az álmuk, hogy ezt a 120 kilométeres per órás sebesség elérhető de ehhez ugye meg kell szervezni a érintett országok nemzetközi konzor konzorciumát kell megszervezni. Vajon a legjobb esetben mi sülhet ki ebből? Köszönöm. Janes Pászkva úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Örömmel fogja hallani, hogy nem utalok az összes ügyre, mert a, leg, a legégetőbb dolgokra kell koncentrálnunk. Szeki úrhoz kapcsolódna a megjegyzésem, úgy gondolom, ön jobban és gyorsabban dolgozik, ez az én értékelésem. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ön úgy érzi, hogy jól működnek a dolgok, akkor ez nekünk is reményre ad okot, de sajnos volt azért válság, amely mindannyiunkat sújtott, nem ugyanaz, mint ami Bulgária, még lehet a Bulgáriában történik, de azért ez egy közös probléma, ezt ne felejtsük el. Vannak problémák tehát, például Portugáliában, és ezért előre kell lépnünk, és mindenkit be kell vonnunk a munkánkba, hogy előre léphessünk. Ami Portugáliában történik a sport, az nagyon pozitív. A kelő helyek, illetve a, a határokon átnyúló projektekben is vannak előrehaladásaink, de problémák is. Például a határátkelő helyek képítésének lassúsága. Nem akarom megtámadni Franciaországot, de hallottuk, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, hogy a határ átkelőhelyek problémáját jobban megoldjuk, hogy valóban transeurópai hálózatról beszélhessünk, és ne kelljen megállni mindig a határoknál. Köszönetet mondok azért is, hogy a mediterrán korridor már létezik, de ez nem PP, de azzá válhat a jövőben, nem csak az ibériai félsziget számára fontos, hogy hanem egész Európa számára, és Franciaország számára különösen, tehát éppen ezért kell erőfeszítéseket tenni, és politikai akarat is szükséges ennek megvalósításához. Lehet, hogy ez Spanyolország leggazdagabb része, ahol megvannak a lehetőséget, de Franciaországnak is bele kell nyúlni a zsebébe. Köszönöm, Mosza úr. Szeki intézném a kérdéseket. Ugye a TENT több éves programjának az 15. E, oldalon azt mondja, hogy a késéseknek három oka van, és az egyik a politikai ö, indítatású ö, késletet, és különösen a spanyol és a francia kormány mennyiben ludas ebben. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, és természetesen mind a hármójukat üdvözlöm. Elsősorban Szavari urat, nehéz dolga lehetett, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy ha megnézzük ennek a szakasznak az értékét, hogy vajóban, valóban megéri-e azt a sok munkát, hogy végül is ez a terület is be legyen kapcsolva, ugye a 17-es koridorba, és eh, a Dunával is összekötetést kell teremteni, hogy igazán vonzóvá váljon ez a szakasz. A ez a német neve, ugye Linztől északra terjed, és még két korridor, még két folyosóval is össze van kötve. Eddig azt hallottuk, hogy ez a szakasz nem lesz nagy gyorsaságú, nagy sebességű, ez viszont problémát okozhat, mivel hogy egy jó ö, új szakasz megnyitásáról van szó, a magas seb, a nagy sebesség nem feltétlen az elsődleges kérdés. Ha egyszer megvan már az útvonal, azzal is sokat kezdhetünk. Az a kérdésem tehát, hogyha az emberek azt mondják, hogy rendben van, nem lesz olyan gyors ez a szakasz, mert nagyon nehéz, ugye ez a hegyes terepnek a leküzdése, nem könny, tehát nem könnyű ilyen területeken magas sebességű szolgáltatást nyújtani. Ha ez tehát nem lehet ez még mindig jobb, hogy jó összeköte, jó csatlakozásokkal meglegyen ez a, a szakasz, még ha nem is feltétlenül magas sebességű. Tudom, hogy az az osztrákok is szeretnének jó összekötetést a cseh köztársasággal. Itt mind a két nemzeti kormány ez irányban működik, szorgo, szorgoskodik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönet illeti a három koordinátort. Szavari úrnak elmondom, hogy egyetértek önnel. Úgy gondolom, hogy köteleznünk kell a tagállamokat, hogy ők is tegyék meg a megteendőket, hogyha mi egy tényleges belső piacot akarunk létrehozni, és hogyha a 2020-as stratégiát meg akarjuk valósítani. Am, ugye itt fenntarthatóság, innováció ö, ö, és a versenyképességről beszélünk, ezt PP módon kell megvalósítanunk, tehát értékelem és az ön véleményét, pozitív véleményét, de gyakran a nemzetállamok, a tagállamok nem osztoznak ebben a véleményben. Na most Szeki úrhoz fordulok a PP, PP3-as ügyében. Ez a baszk útvonal, vagy szekció. Ön hogyan értékelné ennek a kivitelezését, legalábbis az elmúlt év során? Gondolja, hogy a kivitelezés megfelel az elképzelt sebességnek, vagy pedig az elmúlt két év során lelassult, illetve késésbe került a projekt. Na most a francia országgal való kapcsolat Örvén ön beszélt a három memorandumról, és bizonyos komplikációkról, környezeti problémákról, és arra kérdeznék rá, hogy mi is most a helyzet ezzel a PP3 paragrafusával kapcsolatban, hogy a baszk oldalon is elég sebesen lépnek -e előre megvalósítani, megvalósítása, és hogyan lesz a Franciaországgal való kapcsolat. Elsősorban itt gondolok a környezeti problémákra, kicsit konkrétebb válaszokat kérnék. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig átadom a szót 10-10 percre, 10-10 percük van, Ugye vannak itt projektek, amik rendkívül közel állnak bizonyos tagjaink, Perpignan, Barcelona, a déli irányvonal, a Balkánon keresztül Görögországba, vagy a Real Baltikával való összekapcsolódás. Azt hiszem, hogy ugye itt Először akkor Telicska úrnak adnám meg a szót a válaszra. Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy a Rail Baltikával kapcsolatban Zila hozzászólása volt a legfontosabb, a, az utasforgalom. Az utasforgalom nem fog működni akkor, hogyha az egyes vasútársaságokra hagyjuk a munkát, azt látjuk, hogy nagyon individualisták, és a saját érdekeiket tekintik csak. Az egyetlen megoldás, amit látok, az az, hogyha egy közös részvénytársaságot hozunk létre, egy új egységet, ami ezeket a műveleteket irányítja. Ennek az lenne az előnye, hogy gyorsan és biztosan meg tudjuk kezdeni a munkát, politikai nehézségeket le tudunk küzdeni, és egy olyan megközelítésünk lenne, ami nem annyira nemzeti megközelítésű, de úgy gondolom, hogy a köz- gazdasági szempontból is jó lenne. Ez a konzorcium gondolata köz, mögött rejlő logika. Nem tudom, hogy ezt sikerül-e megvalósítani, vagy nem, azt még meg kell látnunk, de az első ülések már nem sokára meg fogják, az első üléseken nem sokára ezeket meg fogjuk tárgyalni. Úgyhogy ha a Rail Baltikával kapcsolatban meg tudjuk csinálni, akkor az utasforgalommal kapcsolatban is meg tudjuk majd ezt csinálni. Ami Lengyelországot illeti, egyik másik országról ból hallok megjegyzéseket, ahogy a másik országra utalnak. És néha félrevezetőek ezek a megjegyzések, de az az igazság, hogy van közelezettségvállalás a lengyel oldalról, amit végre is hajtanak, de az is igaz, hogy bizonyos határszakaszokon, például Litvániával kapcsolatban vannak problémák. Ez egy olyan pont, amin sok minden múlhat. És hogyha azt gondolják, hogy lesznek itt nehézségek, azt mondom, hogy persze, hogy lesznek. De az igazi kérdés az itt az, hogy a jelenlegi nyomtávú vasútvonalat kell használnunk, vagy pedig új vasútvonalat kell kiépítenünk. A jelenlegi vasútvonal tele van kanyarokkal. Tehát, hogyha megfelelő gyorsaságú vonatokat akarunk járatni rajta, akkor új nyomvonalra van szükség hiszen a jelenlegi az környezeti szempontból ígéretesebb és, meg, és ö, életképesebbnek is tűnik, de ha a sebességet vesszük figyelembe, akkor újra lesz szükség. Úgyhogy hát először megvárjuk a hatástanulmányt, és utána tudunk majd döntést hozni. Lettországgal kapcsolatban volt egy kérdés. Igen, azt mondanám, hogy valóban igaz az, hogy nagyon hasonló a helyzet a választások előttihez képest, de hogyha a választások után erősebb lesz a kormány mandátuma, akkor attól azt várom, hogy az össz, tehát amíg ez megszületik, amíg az új kapcsolatokat ki tudjuk alakítani az új kormánya, addig szépen befejezzük a tanulmányokat, és majd a munkát következő évben megkezdjük. Letországnak, mint bármilyen más országnak meg kell értenie azt, hogy a szolidaritás elve és az összekapcsolhatóság elve is kell, hogy érvényesüljön. Ha nem működnek együtt, azt nem tudom megérteni, de hát az is előfordulhat. Krémer úrnak egy utolsó megjegyzés, nem feltétlenül a balti tengerre vonatkozott, hanem a balti régióra, hanem a díjakra, az úthasználati díjakra és ez a kettő persze nagyon kapcsolódik. Csehország lehet a, legkö, a következő ország, ahol nagyon átfogó UDI rendszert vezetnek be. Már folyamatban van ez a dolog, és ha bármilyen segítséget tudok nyújtani, akkor az új miniszterrel és az új közlekedési miniszterrel is állandó kapcsolatban vagyok, és önöknek is szívesen segítek. Meissner asszony utolsó kérdése, mit kell tenni? Hát, az egyszerű válasz erre az lenne, hogy végre kell hajtanunk azt, amiről már megszületett a döntés. A Rail Baltica projekt, nem akarom nagyon túlozni, de a költségek, az előrelátható költségek azok nem lesznek elégségesek. Óriási munka, munkát kell még végeznünk, és az a cél, hogyha nem tudjuk csökkenteni a költségeket, akkor nem lesznek meg ezek a kapcsolatok. A recesszió idején egyszerűen végrehajthatatlan jelenlegi formájában a projekt. Amit végre tudunk hajtani, ezt végre kell hajtani, és aztán lesz egy ilyen továbbható hatása ennek a következő pénzügyi időszakra, tervidőszakra is. Lengyelországgal kapcsolatban két aspektusra van, kell odafigyelni elolvas, egy oldalról a környezetvédelmi szempontokat figyelembe kell vennünk, más oldalról 200 km per óra bizonyos kereszteződések miatt nem megvalósítható, úgyhogy én inkább a 120-160-at irányoznám elő. Ez az áruszállításban és az utasszállításban is egy meggyőző célnak tűnik. Aztán a Rail Baltica összekapcsolása minden ehhez csatlakozó vasútvonallal Kelet-Európában. Ez is egy fontos igény. Szerintem nem szabad elkövetnünk ugyanazokat a hibákat, amelyeket a múltban is elkövettünk. Már ma is a kelet-közép-európai határokon komoly problémák vannak, ezeket el lehetne kerülni. A jó összekapcsolhatóság kérdésével kell foglalkoznunk, és az elkövetkezendő néhány évtizedben, ha erre fókuszálunk, akkor az komoly előrelépést fog jelenteni. Tehát jelen pillanatban az a fel, legfontosabb, hogy amit elkezdtünk, azt fejezzük be, hajtsuk végre. A többi esetében, többi projekt esetében mm, tanulmányokat, hatástanulmányokat folytassunk, és döntsük el, hogy akár mondjuk több forrásból is hogyan tudnánk finanszírozni, és egy stratégiai megközelítésre is szükség van, hogy tudjunk prioritási sorrendet felállítani. Elnök, köszönöm szépen, Szavari úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megpróbálok ugyanolyan rövid lenni, mint kollégám. A németek és a csehek kérdéskörével kapcsolatban a német kérdések nekem nagyon legitimnek tűnnek. El akartam mondani az imént, hogy, hogy mindenki értse az összes prioritási tervvel kapcsolatban nagyon komoly tagállami költségvetési korlátozások vannak, a keleti országokban épp úgy, mint ahogy nyugaton. Tehát nagyon sok országban inkább nemzeti szinten akarják elkölteni ezeket a pénzeket. A nemzeti infrastruktúrákat helyezik előtérbe az európaiakkal szemben. Persze ez egy rövid távú cél, de hosszú távon lehet, hogy nem lesz annyira nyerő. De megértem, hogy még azokban az országban is, amelyekért nem én vagyok felelős, de látom őket, például mondjuk a saját országomat, ott is ugyanez a helyzet. Ez tehát komoly probléma. Aztán feltettek a kollégák olyan kérdéseket, amelyek ö, arra utaltak, hogy a, az északi tengert és Bajorországot jobban össze kéne kötni, és most mi kelet-nyugat irányú ö, hálózatokat akarunk előtérbe helyezni. De hát azt látjuk, hogy dolgoznak, dolgoznak ezeken a projekteken, de nem a határokon átnyúló módon. Tehát még mindig van 40 kilométer, amely a cseh határtól a következő német vasútvonalig hiányzik. Tehát amíg a németek nem tudják megépíteni ezt a 40 kilométert, addig a csehek nem tudnak mit kezdeni. De hogyha a németek nem akarnak ott nagysebességű vasutat, hát akkor lehet, hogy várnunk kell. Tehát az egyik lehetőség az, hogy hagyjuk a németeket a saját prioritásaik után menni, és akkor várunk még húsz évet. Ez az egyik lehetőség. Aztán egy másik téma, lehet, hogy ott nem voltam Nürnberg, Legensburger és Bajorországgal kapcsolatban elég világos. Nem arról van szó, hogy Nürnberget elvetik a németek, hanem az a kérdés, hogy a nagysebességű vasutat Prágából kiindulóan merre akarják vinni. Tehát egy vagy Prága, Sending, Nürnberg, vagy pedig, amit szintén vizsgálnak, egy másik Prága, Regensburg útvonal legyen. A csehek persze egyetértenek azzal, hogy valamelyik legyen a kettő közül. De az a probléma, hogy ők már felújították Prágától Sendingig a vasutat, és akkor azt mondják, hogy jó, hát lehet nekünk Nürnberg felé, vagy Regensburg felé is, de ne akarjuk a Nürnberg sendinget, mert az túl drága, mondják a németek. Tehát a kontinuitás szempontjából ezt a problémát kell megoldani, hogy a csehek már az egyik szakaszt felújították, a németek viszont a másik szakaszt akarják nagysebességévé tenni. A csehek nagyon szép lelkiismeretesen a beruházásaikat végrehajtották, és most azt látják, hogy egy falba ütköztek, mert a németek mást akarnak. Ez az egyik. Aztán Mester asszony remélem, hogy sikerült a német kormányal kapcsolatos kérdésre válaszolni. Ez egy nyitott dialógus, és nagyon érdekes. Visszatérnék még egy másik képviselő kérdésére. Igen, francia vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy nem értem meg a németek problémáit. Nem a koordinátoroknak a feladata, hogy az egyes tartományokkal tárgyaljanak, mi a központi kormányán tárgyalunk. Nincs nem tudjuk a nehéz helyzetbe hozni a központi kormányokat, nem tudunk helyi szintre lemenni a tárgyalásokban, mert borzasztó óvatosnak kell lennünk ezekben a tárgyalásokban. Eszler asszony. Hogyan? Úgy gondolom, hogy a vasút szempontjából különösen a finanszírozás témája nagyon jelentős. A hagyományos hálózatok gondolok, a liberalizáció az egy dolog, ennek általában csökkenteni kéne az árakat, de nem ez az első, nem ez az egyetlen eszköz. Hogyha nem tudunk más, hogy a másik közlekedési módozatokból pénzt kivenni ahhoz, hogy azt a vasútra költsük, akkor közfinanszírozásra lesz szükség több generáción keresztül. És hogyha PPP-re hagyatkozunk, akkor is ott van a, az állami költségvetés szerepe. És itt olyan beruházásokról van szó, amelyek 100-200 évig tartósak, használhatóak. Aztán a Duna és a, a vasutak. A Dunán utasokat nem szállítunk általában. Itt áruszállításról van szó. Lehet, hogy áruszállításban a Duna hasznosabb is lenne, mint a vasút, de el kell mondanom, hogy a románok mindenképpen a Magyarország-Konstanca útvonalat akarják, nincs sok pénzük, úgyhogy számukra ez nehéz, de ha a PP 2020-szal kapcsolatban valamit akarunk csinálni, akkor erre kéne összpontosítani egy alternatív stratégia lenne az a dél felé, Szerbia felé vezető útvonal, amiről beszéltem. Lichtenberger asszony, Linz Prága, Cseszké Budajovicén keresztül. Az önök kormányának 300 millió eurót kéne injektálnia ahhoz, hogy a szumeraui szakaszt megépítsék. A csehek azok szépen haladnak, és mindenki egyetért abban, hogy a földrajz és a táj az olyan minőségű, hogy jelentősek lesznek a költségei annak, hogyha gyors, nagysebességű vasútot akarnak odaépíteni. Sokkal kényelmesebb lenne, hogyha csak áruszállításra koncentrálnak, és nem lennének ilyen ambícióink, mint például a transatlanti francia terv. Az egyetlen kérdés az az, hogy ezek az országok hogyan akarnak eljutni a mediterrán térségbe. Azt a kérdést kell feltenni, hogy mindenki egy útvonalon akar eljutni oda, vagy pedig különböző útvonalakat preferálnak. Persze az észak-déli útvonalakkal kapcsolatban a közép-európai országoknak több prioritása is lehet. Ezt nekik kell eldönteni, remélem megválaszoltam a kérdéseiket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Szaki úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindannyiuknak a rendkívül érdekes kérdéseket és megjegyzéseket. Megpróbálok válaszolni rájuk. Először is, ami a politikai késlekedések kérdése. Remélem, nem, nem megfelelően használtam ezt a terminológiát. Mikor arról beszélek, hogy politikai nehézségek vagy késések, semmiféle értékítéletet nem akartam itt hozni. Egyszerűen csak azt a nehézséget szerettem volna felvetni, ami a határokon átnyúló kontextusban felmerül. Persze sokszor előfordul a többszintű régiók vonatkozásában. Ez nagyon sok nehézséget jelent, mert nagyon sok az elkötelezettség, mert az idő nagyon gyorsan repül, úgyhogy ez az oka annak, hogy nagyon örültünk, hogy a szándéknyilakozaton Szaragozában megszületett az aláírás. Ezen kívül nagyon örülök, hogy sor kerül egy találkozóra november közepén, ahogy már említettem, azzal a célral, hogy a magas szintű csoportok munkája beinduljon. Ez persze nem azt jelenti, hogy nap mint nap ez így lesz, de minden esetre az elhivatottság meg lesz. Ez pedig jelentős előrelépés, mert ugye a késések, az időhiány nagyon sokszor ö, kifogás, mert valaki még nem készült el erre a feladatra, vagy nem születtek meg a döntések de azt hiszem nem járok messze az igazságtól, amikor azt mondom, hogy néha nehéz összehozni a partnereket, és aztán telik az idő, és nem sokra haladunk. Úgyhogy ez volt az általános elképzelés a megjegyzés mögött. Ugye itt a kormányzásra is kiterjed ez a megjegyzés. A gyakorlatban ugyanis először tapasztalunk Franciaország és Spanyolország vonatkozásában ilyen jellegű erőfeszítéseket. Spanyolország, Portugália vonatkozásában és valami hasonlót szeretnénk, hogy megfelelő kapcsolatok alakuljanak ki más szinteken is, de már is léteznek ilyenek, kormány szinten is és más szinten is eléggé egy kooperatív módon. PP16 Nyilván nem én vagyok hivatott arra, hogy eldöntsem, hogy kinek az asztala ez. Először egy bürokrata véleményével élek, ha megengedik. A pipék vonatkozásában azt hiszem már a kezdet-kezdetén megszavazásra került, és itt voltam a parlamentben, amikor elhangzott az, hogy miért. Most ez a bürokrata válasz. Én személy szerint úgy gondolom, hogy van értelme annak, hogy hasonló projekttel kezdjünk foglalkozni, ami persze komplikált, hosszú időbe telik, hosszú távú elképzelés, de mivel én is az Alpok területéről származom, ismerem a, az alagutak problematikáját, tudom, hogy sokáig tartott, a, míg a megállapodás megszületett, Úgyhogy úgy gondolom, hogy jó, ha előzetes tanulmányok születnek, ha lehet, a spanyol és a francia oldal régi kapcsolatait felmelegítve, tudom, hogy nehézségekkel kell szembenézni, de talán lehet, hogy idegenforgalmi és egyéb okai is lehetnek ennek. Úgyhogy Mindenképpen jó dolog, hogyha beindul ez a folyamat. Ami viszont aggaszt, az az a tény, hogy az előzetes tanulmányokra rendelkezésre áll bizonyos összeg európai forrásokból, és hogyha megnézzük a félidős értékelést, azt látjuk, hogy fennáll annak a kockázata, hogy elveszítjük ezeket a lehetőségeket úgyhogy be kell indítani a munkát, és majd említeni fogjuk ezt a kormányoknak, amikor találkozunk velük. Egész egyszerűen csak azért, hogy emlékeztessük őket arra, hogy fennáll a veszély ennek, úgyhogy tennünk kell valamit. Földközi tengeri folyosó, most itt a PP19-es konkrét, konkrét problémákra térnék át. Ahogy említettem, ez nem része a prioritásoknak, mint projekt, de végül is az ERTMS, a tengerpartok, a teherszállítás miatt olyan, mintha az lenne. Mindannyian biztos vagyok benne, egyetértünk abban, hogy nem csak Barcelonát, hanem az összes többi földközi tengeri részt is jobban ö, kell kapcsolni ö, a nagypiac többi részéhez és Franciaországhoz is. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nem sok hozzátenni való van. Nagyon fontos az is, hogy bizonyos mértékben újra definiálták ezt a politikát, főleg a legfontosabb hálózatok vonatkozásában. Hiszen ha itt sikerül megállapodni, akkor a földközi tengeri folyosót be kell venni ebbe az alaphálózatba, amelynek nagyon sok részlete utal a mediterrán jellegre. Azonban vannak már szakaszok, amelyek működnek. Mi Montpellier vonatkozásában ö, ö, elnapolták a programot sokoknál fogva, a jó hír viszont az, hogy a projekt első szakasza, itt az elnapolt projektről van szó, javít majd a már létező vonalak kapacitásán. Úgyhogy ami rendelkezésre már felhasználható, Perpignan, Figara Stahen nem elszigetelt pont lesz a sivatag közepén, ahogy mi ezt olaszul mondjuk. De úgy gondolom, hogy amikor a TGV Figueres állomásra érkezik, jó messziről fog odaérkezni. Ez pedig azt jelenti, hogy a már létező vonalakat fel lehet használni, de egyre jobban ki kell tudni használni a már létező struktúrákat. Végezetül, ami az atlanti ágazatot illeti, Bilbao asszony kérdésére válaszolva, el szeretném mondani, hogy bizonyos szakaszokon bár vannak késések, a spanyolországi rész baszk ö, részének ö, kiépítése folyik, a valós probléma viszont az, hogy a határokon átnyúló szakaszt hogyan határozzuk meg, mert egyrészt Franciaország már majdnem kész, mert minden döntésség volt a határig való eljutás előtt, most születik, vagy már a végrehajtási szakaszba jutott. Most már az akvitáni régió szemszögéből kell a pillanat, a, a problémát vizsgálni, mert hát nem soká eljön a megoldás. Baszkföld. Nagyon hasznos munkát végzett a munkatársunk, a kolléganő, a környezetvédelmi kérdések területén főleg a kolléganő nagyon jó munkát végzett, rámutatott azokra a területekre, ahol ö, környezetvédelmi szempontból fontos lépni, és azt gondolom, hogy a kormányközi konferencia most már minden szükségessel rendelkezik, hogy a döntéshozó folyamat előre haladjon. Ebbe az irányba próbáljuk ösztönözni a fejleményeket, hogy ne vesztegessük az időt. Elnök úr, azt hiszem, minden felvetett kérdésre kitértem, és még egyszer köszönöm nagyon a figyelmüket. Köszönöm, uraim, eh, a beszámolókat és a kérdésekre adott válaszokat. Ahogy említettem, Pejszasszony és Valente urak esetében is szívesen közreműködünk a jövőben is munkájukban. Tudjuk, nem könnyű, és főleg a vasút vonatkozásában de ahogy említettem, azért vagyunk, hogy segítsünk, és tanácsal lássuk el önöket, hogyha esetleg szükségük van rá. Úgyhogy köszönöm, hogy ránk szánták az idejüket, és kedves képviselők, tapsoljuk meg az urakat. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Három órakor folytatjuk a munkát, akkor jön hozzánk a biztos úr, Négy órakor pedig a többi koordinátor, a másik négy koordinátor jön hozzánk másfél órában, de biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Négy órát mondod? Három órakor jön a biztos úr, négy órakor pedig a többi koordinátor. Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánok mindenkinek!